Buenos días. Jó reggelt kívánok. Megnyitom az ülést. Először is szeretném köszönteni a vendégeinket ezen a mai meghallgatáson. Eh, sobre la lucha. Amelynek témája a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek. Azt szeretném még jelezni, hogy én fogom elnökölni ezt a meghallgatást egy bizonyos ideig, azt követően pedig átadom az elnöki széket kolléga nőmnek és barátomnak, Anna Gomesnek. Ahogyan önök is tudják, április 25-én a francia köztársaság elnökének kezdeményezésére Párizsban tartottak egy konferenciát, amelynek témája a terrorizmus finanszírozása volt. Ezen majdnem 450 különböző nemzetközi szakértő vett részt, és több mint 70 ország képviseltette magát. Ezen a konferencián elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyben hangsúlyozták, hogy szükség van egy integrált megközelítésre, és amely tíz kötelezettségvállalást tartalmazott. Ezek között kiemelhetjük, hát ha gondolják, fel is olvashatom akár a tizet, minden esetre ki kell emelnünk a tíz kötelezettségvállalás közül azt, hogy folytatni kell a belső jogrendek megerősítését azért, hogy javítsuk az információ összegyűjtését, elemzését és megosztását a különböző nemzeti hatóságok között. Ugyanígy javítani kell a különböző nem nyereségorientált szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek szánt alapok nyomon követhetőségét és átláthatóságát, ami tudjuk, hogy egy elég bonyolult feladat. Egy másik téma, amelyet hangsúlyoztak, az az, hogy hatékonyabbá kell tenni a nemzetközi együttműködést, és végezetül támogatni kell az úgynevezett sérülékenyebbnek tekintett országokat. A pénzügyi akció munkacsoport jelen volt ezen a konferencián, amelynek témája különös tekintettel a terrorista szervezetek finanszírozása volt, mint a Daesh vagy az Al-Qaeda. Ezt a témát fogjuk megvilágítani. egy olyan kontextusban, amelyet úgy neveztünk el, hogy értékeljük azt, hogy a tagállamok hogyan, elemz, hogyan alkalmazzák a nemzetközi pénzügyi akció munkacsoport terrorizmus finanszírozása ellenes stratégiáját. David Lewis, aki itt ül mellettem, ő fogja ezt megvilágítani. Ön 2015-ben csatlakozott a közös a pénzügyi akció munkacsoporthoz, annak főtitkáraként, miután a bűnözési célú finanszírozásról, finanszírozással foglalkozó osztály vezetője volt, és munkája kiterjedt a pénzmosásra, valamint a, a terrorizmus finanszírozására. A mandátuma a pénzügyi akció munkacsoporton arra terjed ki, hogy kifejlesztenek, kialakítsanak különböző globális politikákat a bevált gyakorlatok alapján. A pénzügyi akció munkacsoport 40 különböző ajánlást fogalmazott meg a pénzmosás elleni küzdelem témájában, és 9 ajánlást, különleges ajánlást a terrorizmus finanszírozásának témájában. Ezek között természetesen jó néhány a nemzetközi együttműködésre vonatkozik. A pénzügyi akció munkacsoport ezen kívül azt is javasolja, hogy a pénzmosás elleni politikákat, valamint a terrorizmus finanszírozás elleni politikákat rendszeresen felül kell vizsgálni. Louis úr most azért jött el hozzánk, hogy ismertesse a szakbizottságunk előtt azt, hogy a pénzügyi akció munkacsoport ajánlásait az unió tagállamai milyen mértékben alkalmazzák. Louis úr, meg is adnám most önnek a szót maximum 15 percben, és a hozzászólását követően meghallgatjuk a képviselők kérdéseit egy olyan rendszerben, amelyben először felteszik a kérdéseket, majd utána meghallgatjuk az arra adott választ. A most pedig meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Well, thank you, thank you very much, and um, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a meghívást, eh, hogy erről a témáról szóljak eh, önöknek. Ez gyakorlatilag a lényege annak, amit mi eh, teszünk a pénzügyi akció munkacsoportban az időmérésben nem voltam jó. Körülbelül a tagjaink fele EU-s e tagállamokból áll, az Európai Bizottság is tag, vannak olyan EU-s tagállamok, amelyek nem az FATF tagjai, ők viszont a Monival tagjai, amely az Európa Tanács égisze alatt jött létre, és hasonló jellegű testület. Hadd mondjam el röviden, hogy mit is teszünk. 1989-ben hozták létre a FATFOT, a G7-ek, akkor a kábítószerkereskedelem ellen, de most a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, illetve a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozása ellen küzdünk. Inkább egy technikai task force-ról van szó, egy akciócsoportról, nem egy önálló intézményről. A titkárságot vezetek, 204 ö, tag ö, szervezettel működünk együtt. A szeptember 11-i támadások óta 10, eltelt 17 évben sikeresen dolgoztunk ki globális standardokat a terrorista finanszírozás ellen, és ezekhez mérjük a világ országait. Nem csak ezt, hanem a legtöbb ország egyébként már az alapvető elemeket megvalósította, bűncselekménynek minősítette a terrorizmus finanszírozását és pénzügyi szankciókat is megvalósítanak. Három dolgot végzünk. Az első, az operatív tapasztalatokat cserélik ki egymással a tagok, arról, hogy a bűnözők hogyan mossák a pénzügyi forrásokat, illetve a terroristák hogyan gyűjtenek finanszírozást. Politikát is kidolgozunk, hogy hogyan lehet ezekre a kockázatokra reagálni, és az egyes országokat értékeljük és elszámoltatjuk a standardok végrehajtásával kapcsolatban. Globális konszenzus alakult ki a szervezetünkben, hogy hogyan lehet szembeszállni a terrorizmus finanszírozásával, és általában a jogi, operatív, szabályozási és intézményi keretek megszülettek a legtöbb országban erre. Ezt technikai megfelelésnek nevezzük. 2013 óta már azon igyekszünk, hogy mérjük, hogy az országok hogyan tudják megelőzni, feltárni, illetve megakadályozni a terrorizmus finanszírozását, és erről fogok ma beszélni nem csak az EU-s tagállamokra vonok le következtetéseket. A célzott pénzügyi szankciók nagyon fontos elemei a hatékony CFT rendszernek. Az elmúlt években az Európai Bizottság jelentősen rövidítette azt az időt, amely elteltével jogi érvényűek lesznek ezek a rendelkezések. Most már egy hónap helyett két-három munkanapra csökkent az átültetési idő, viszont ezzel feltételezik, hogy a bűnözők és terroristák nem működnek, nem tevékenykednek a hétvégén, pedig egy olyan világban, ahol határok alatt több, a határokon keresztül több módon, pillanatok alatt át lehet vinni rengeteg pénzt, akkor ha szankciókat léptetünk életbe az ENSZ által beazonosított személyekkel szemben néhány nappal később, hát ez nem túl optimális. Ez azt jelenti, hogy az FATF standardokat és célzott pénzügyi szankciókat késlekedés nélkül azonnal végre kell hajtani, nem csak EU-s szinten, hanem tagállami szinten is reagálni kell. Üdvözöljük azt, hogy a célzott pénzügyi szankciók végrehajtása javul, viszont a vizsgálatok, illetve bírósági eljárások száma a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban nem elég magas. Egyelőre még elég alacsony, tehát a kapacitásokat ki kell építeni a tagállamokban ezen a területen. Argentina elnöklete alatt, Argentina elnökli az FATF-et idén, 450 bírát és ügyészt hoztunk össze több mint 150 különböző országból, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat workshopokon keresztül, és ezen workshopoknak a következtetései megfelelnek a mi véleményünknek, illetve az, hogy szükséges a magánszektort is bevonni. Az ügyészeket, a nyomozókat a lehető legkorábban be kell vonni a folyamatba, szakképzést kell számukra biztosítani, Biztosítani kell azt, hogy részt vehessenek a közös vizsgálatokban, a pénzügyi a egységek dolgozóit, illetve az adó és a vám hivatalok dolgozóit is be kell vonni a munkába. Nagy szükség van az információ megosztására és a nemzetközi egyet, együttműködésre. Minden terrorizmus ellenes stratégiának életbe vágó eleme az, hogy a terrorista szervezetek finanszírozását megakadályozzuk, és hogy hatékonyan használjuk fel a pénzügyi hírszerzési információkat, ehhez pedig teljes együttműködés kell, a hírszerzési egységek, a igazságügyi szervek, és a végrehajtó erők között, illetve a magánszektort is be kell vonni a bankok befektettek a technológiába is, és a humán erőforrásokba is, és szeretnék, szeretnének partnerként együttműködni a hatóságokkal annak érdekében, hogy a minőségét javítsák az általuk nyújtott információknak. Az, hogy a kormányok támogassák a magánszektort, az információk megosztását elengedhetetlen. Tehát a pénzügyi ágazattal együtt kell működni, mi ezt meg is tettük, és útmutatást tettünk közzé az információ megosztásra vonatkozóan. Az országok ezt kell, hogy felhasználják, amikor cselekszenek. Rob Wainwright, a Europol vezetője, nagy érdeklődést mutatott abban, hogy ezen a területen hogyan lehet aktívabban együttműködni. Az EU-s tagállamok hatóságaival, illetve globális pénzügyi intézményekkel működött együtt. Ez egy olyan terület, ahol egyre fontosabb az, hogy a kiberbűnözéssel is szembeszálljunk az AML-CFT intézkedések segítségével. Bill Winters írta a Financial Times-ban a héten, hogy az elmozdulás az online bankolás és kifizetések felé a szervezett bűnözési csoportoknak nagy lehetőséget ad arra, hogy kihasználják a rendszert és csökkentsék a saját kockázataikat, és az igaz egyébként a terroristákra is, és azokra, akik a terroristákat finanszírozzák. Az európai nyomozati parancsok értékét és felhasználását már többször említettük, felhívtuk erre most is a figyelmet. Az informális együttműködés is nagyon fontos, a kölcsönös jogi segítségnyújtós csatornáknál sokkal több, többet kell, hogy jelentsen az együttműködés, és különösképpen akkor, amikor terrorizmus finanszírozásának a gyanúja merül fel a szervezetünk értékelése eh, folyamatosan figyeli az EU-s tagállamokat, és eh, azt, az derült ki, hogy a tagállamok pozitívan cselekszenek, igyekeznek a standardoknak megfelelni. Eh, például bűncselekménynek minősítették azt, hogyha valakinek egy másik államba az útját finanszírozzák, az útnak az a célja, hogy terrorista cselekményekben vegyen részt az illető, vagy képzésben vegyen részt. A terrorizmus ellenes fellépés csak akkor, leghatékony, akkor lehet a leghatékonyabb, hogyha egy átfogó terrorizmus ellenes stratégiának a része. Tehát a nemzeti és a nemzetek feletti terrorizmus ellenes stratégiákat kell összehangolni. Ez nem csak egy nyomozati eszköz, amit a egyes terrorista támadások után kell használni, vagy hogyha egy tervezett támadást sikerül felderíteni, hanem ezt proaktívan kellene felhasználni a CFT intézkedéseket megelőző jelleggel, egyéb hírszerzési információkat felhasználva, azzal a céllal, hogy a terroristák finanszírozását sikerüljön megakasztani, a hálózataikat felbomlasztani és büntetőjogi intézkedéseket is eh, kell alkalmazni. Ezzel a terrorista csoportok kapacitásait csökkenthetjük, a bizalmat és az együttműködést a terrorista csoportok között alá tudjuk ásni, és pénzügyi nehézségekbe tudjuk sodorni ezeket a csoportokat, és több európai ország is alkalmazza már ezt a megközelítést elég sikeresen. Az értékelésből kiderült, hogy jobb minőségű információ cserére van szükség, illetve bevált gyakorlatok cseréjére a tagállamok között. A pénzügyi szolgáltatások terén rengeteg a technológiai innováció, hatalmas mennyiségű adatokat lehet elemezni és megosztani egymással. Mindebben nagy lehetőségek rejlenek, de a bűnözők és a terroristák is használják a pénzügyi technológiákat, és a kormányok, illetve a fintech szolgáltatók együtt kell, hogy működjenek, hogy ezeket a kockázatokat csökkentsék. A, fintech, tehát a pénzügyi technológiák és az ezeket támogató technológiák nyújtják a lehetőséget, hogy követni lehessen a pénz útját, amely a terrorizmust finanszírozza. Az FATF elkötelezett amellett, hogy olyan pénzügyi innovációt támogasson, amely megfelel az AML-CFT megelőző intézkedéseknek. A standardokat lehet alkalmazni a virtuális valutákra is, a kriptoeszközökre is, és útmutatást adtunk már ki ebben a témában, amelyet felül fogunk vizsgálni, és be is fogunk számolni majd a G20-ak pénzügyminisztereinek és a központi bankok vezetőinek később ebben az évben. A Üdvözöljük, hogy az Európai Unió a nemrégebbi irányelvekben odafigyelt az új kifizetési módokra, az előre kifizetett kártyáktól a kriptoeszközökig, amelyeket a bűnözők és terroristák is használnak. Általában készpénzt használnak, formális vagy informális pénztovábbítást, non-profit szervezetekkel élnek vissza, zsarolásból, váltságdíjból szerzik a pénzeket, illetve kulturális tulajdon illegális értékesítésből, emberkereskedelemből és csalásból. a adó elkerüléstől eltérően a terroristák finanszírozását nem annyira tudja segíteni a formális pénzügyi rendszer, vagy az, hogy bonyolult tulajdonlási struktúrákat építsenek ki, bár erre is vannak példák. Az mindenképpen kiderült, hogy az EU-s tagállamok többet tehetnek, hogy az FATF standardokat megvalósítsák a non-profit szervezetek esetében. Szoros együttműködésben dolgoztunk ezzel az ágazattal, és az FATF áttekintette a standardjait, így most már jobban odafigyelünk a részletekre, a, jobban a kockázatokra alapozzuk a munkánkat, de nagyon fontos, hogy az országok jobban értsék, hogy milyen kockázatok merülnek fel ezen a területen, és célzottan tudjanak ezekre a kockázatokra reagálni. A cselekvés koordinálása egy olyan terület, ahol a tagállamoknak még van tennivalója, és ezt nemzetek feletti szinten is meg kell valósítani. Az Európai Bizottságot ösztönözni kell a megfelelő erőforrásokkal együtt, hogy legyen egy nemzetek feletti kockázat értékelés. A de-risking, azaz a kockázatmentesítés egy olyan terület, amely veszélyeket rejthet magában. A vállalkozások megszenvedhetik ezt, például a külföldi munkások hazaküldött pénzére épülő ágazat megszenvedheti a bankok kockázatmentesítő tevékenységét. Nagyon fontos, hogy időszerű és robusztus értékeléseket végezzenek. A Mánivel az Európa Tanács szervezete ilyen értékeléseket hajt végre, és még attól sem riad vissza, hogy a listára esetleg felterelje, feltegye a tagjait. Ukrajna, Andorra értékelése erre jó példa, illetve a magyarországi jelentés, és ezek az országok utána mind jelentős javulást értek el. A Mánival egyébként célzotta monitorozza a tagjait a terrorista finanszírozással kapcsolatban, és Macedónia volt Jugoszláv köztársaság, december 2017 óta még mindig vizsgálat alatt van több más országgal együtt. A Mánival erőfeszítései nagyon értékesek, megpróbálják az információt is terjeszteni a pénzmosás és a terrorista finanszírozás terén, és az Európai Unió nagyon hasznosnak fogja találni ezeket az értékeléseket, akkor is, amikor az EU-s csatlakozásra értékeli az országokat. Macron elnök úr is nagyra becsülte ezt a munkát, az elmúlt hónapban a No Money for Terror konferencia záró beszédében külön kiemelte a Malival és az FATF tevékenységét. Az önök folyamatos támogatása életbevágó ehhez a munkához, hogy a nemzetközi együttműködést megerősítsük és koordináltan lépjünk fel a terrorista finanszírozással szemben. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak ezt a lehetőséget, hogy megoszthattam önökkel a FATF munkáját, és köszönöm a támogatást az adatok megosztására, illetve a terrorista finanszírozás elleni küzdelemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Luis úr. Köszönöm azt is, hogy ilyen pontosan fogalmazott és ilyen jól szintetizált. Most pedig szeretném megadni a szót a parlamenti képviselőknek. Prioritást élveznek azon parlamenti képviselők, akik valamilyen kérdést szeretnének feltenni. Gomes asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Louis úrnak én is eh, szeretnék köszönetet mondani azért, mert eljött hozzánk ma, és szeretném megköszönni a prezentációját is. Azok itt a parlamentben, akik eh, a különböző szakbizottságokban, a LuxLeaks, eh, a TAX vagy a Panama aktákkal foglalkozó szakbizottság és most ezen szakbizottság munkájában foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ugye a jelenlegi TAX 3 bizottságot is megemlíthetném. Az a benyomásunk, hogy tulajdonképpen a rendeletek, a szabályzatok nagyon sok mindenre kitérnek, ugyanakkor nagyon hiányos a végrehajtás. Nem csak az ilyen úgynevezett kötelezett szervezetek részéről. A jogászok esetében ugyanez elmondható, és ők természetesen rendkívül aggasztóak ebből a szempontból, hiszen nagyon jól ismerik a pénzmosással kapcsolatos struktúrákat, azokra gondolok, akik lehetővé teszik a a terrorizmus finanszírozását, és a hatóságokra ugyanez vonatkozik. Adóhatóságok, központi bankok, pénzügyi hírszerző egységek, ezeket is említette, és említette, hogy mennyire fontos az, hogy ők milyen szerepet töltenek be, de a legtöbb pénzügyi hírszerzőegység nem rendelkezik a kellő eszközökkel, és itt most nem csak a pénzügyi forrásokra, hanem a humán erőforrásokra is gondolok. Ezek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyak legyenek és valóban itt egy óriási mértékű rendszerről van szó. Elég, ha megnézem, hogy mi történik hazámban, illetve azon országokban, amelyek helyzetét nyomon követtem, hazám ugye Portugália, de Málta helyzetét is nyomon követtem, a bankrendszer önmagában lehetővé teszi a pénzmosást. Nagyon sok kleptokrata a világ különböző részéről az európai bankok részvényesévé válik Meghallgattunk olyan eseteket, ugye például az FPME bank, amelyet Cipruson, az egyik Európai Uniós tagállamban zártak be, de ide tartozik és ide kapcsolódik a Deutsche Bank is, amely az Egyesült Államokban is működik. És hát a Deutsche Bank egy jelentős európai ország bankja. Hogyan történhet ez meg? anélkül, hogy nincs egy rettentő mértékű összejátszás. Azt hiszem, hogy ezt, ezt nem felejthetjük el, és ugye ön is említette, hogy itt a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést gyakorolják a tagállamok, de hogyan tehetik ezt meg a tagállamok, amikor a bizottságtól kaptak már több mint egy éve egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy változtassanak az áfa rendszeren, úgy, hogy évente nem biztosítsanak 50 milliárdot a szervezet bűnözés, illetve a terrorista szervezetek finanszírozására, mint a Daesh vagy az Al-Qaeda. A bizottság is erre rámutatott, ennek ellenére semmi sem történt. Ön ugye a kriptovalutákat is említette, Észtország töltötte be a közelmúltban az EU soros elnökségét. Málta pedig most a kriptovalutákkal működő vállalatok egyik központjává kezd válni. Ez egy állami szinten üzött gyakorlat, Ez még több pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása, és ez már egy teljesen más szinten folyik. Ugyanakkor nem látunk konkrét lépéseket, és az fatf el kapcsolatos kérdésem. Azok, akik komolyan foglalkozunk ezen kérdésekkel, és nyomon követjük az eseteket, az ügyeket, számíthatunk a pénzügyi akció munkacsoporthoz konkrét lépések megtétele véget? hiszen nagyon sokszor az, ami a munkacsoporttól jön, az nem igazán segít rajtunk. A közelmúltban például arról volt szó, hogy Tunézia is a szürke listára kerül, ugyanakkor Tunézia erősen lobbizott, azzal érvelve, hogy hogyan kerülhetnének ők a listára, amikor a szomszédban Líbia, egy olyan ország, amelyben nincs is kormány, nincs a listán egészen azért, mert a legutóbbi pénzügyi akció munkacsoport által végzett értékelés Líbiáról 2008-ból származik. Ezek azt hiszem konkrét kérdések, amelyek nagyon komoly problémákat vetnek fel, és azt szeretném tudni öntől, hogy a pénzügyi akció munkacsoport milyen fajta segítséget tud nyújtani. De nem csak a kriptovaluták tekintetében, hanem a kormányok fellépése szempontjából. Ha megnézzük a vízumokat, az arany vízumokat, a pénzügyi, a pénzmosás elleni küzdelem szempontjából ezek talán nem a terrorizmus finanszírozására fordulnak, és a tagállamok ennek ellenére nem tettek a mai napig semmit, azért, hogy rendet teremtsenek ebben a helyzetben. És azt is meg szeretném kérdezni öntől, említette a pénzküldeményekkel eh, és az előfizetéses kártyákkal kapcsolatos eh, problémákat. Az véleménye szerint ez milyen mértékben függ össze a pénzmosással, illetve a terrorizmus finanszírozásával? És még egy utolsó kérdésem is volna. Említette a kulturális javak kereskedelmét. Az ilyen kulturális javak kereskedelme, valamint ezen javak tárolása között a szabad kikötőkben, az európai szabad kikötőkben találtak-e valamilyen összefüggés, már amennyiben ezen kulturális javakat később a terrorizmus finanszírozására kívánják fordítani. Köszönöm szépen. Ami a legutóbbi kérdésedet illeti, az elkövetkezendő napokban lesz ezzel kapcsolatban egy szeminárium. Most pedig Louis úr szó. Thank, thank you, uh, Ms. Gomez. Köszönöm, Gomes asszony. E, és e, kérem, nyugodtan szóljon, hogyha nem válaszolok minden kérdésre. Azzal kezdte, hogy e, arról beszélt, hogy az országok egy része technikai értelemben megfelel a szabályoknak, abban az értelemben, hogy megvannak a törvények, elvileg büntetendő a terrorista finanszírozás, megvannak a, a fiúk, de ennek tényleges eredménye kevés, illetve alacsony a szabálybetartás. Én egyébként nem szeretem ezt mert ez olyan, mintha ez az egész dolog arról szólna, hogy ki kell pipálni a különböző kockákat. Mi, mi inkább arra figyelünk oda, hogy a való életben mi ennek a következménye is. Mi vagyunk az első nagy nemzetközi szervezet, amely már 2013-ban kezdte ezt ellenőrizni. 2012-ben arra jutottunk, hogy az országok nagy része rendelkezik az eszközökkel, csak nem nagyon használják ezeket az eszközöket, vagy legalábbis nem hatékonyan. Éppen ezért kialakítottunk egy hatékonyság ellenőrző metodológiát, és a terhet az országokra tettük, a bizonyítási terhet, hogy ők bizonyítsák, hogy hatékonyan alkalmazzák ezeket az előírásokat. 50 felmérést, értékelést készített az FATF és valóban ez egybevág azzal, amit ön mondott, technikai szinten megfelelnek ezek az országok az előírásoknak, de a tényleges szabálybetartás, illetve az eszközök hatékonysága az megkérdőjelezhető itt mi ezt a lehető legegyértelműbben és nyilvánosabban ki is mondjuk, tehát ezek a jelentéseink átfogóak, határozottak, ugyanakkor fókuszáltak, egy évig történik egy ország nyomon követése, ebben vannak rendészeti, jogi, eh, szakpolitikai szakértők, akik részt vesznek ebben a folyamatban, és aztán írnak egy értékelést, amit kiadunk, 20 oldalas eh, összegzése is van ezeknek a jelentéseknek, ami tartalmaz mindent, ami lényeges. Ott eh, felsoroljuk a hiányosságokat, és a végén van egy hosszú függelék a, a tényleges technikai részletekről. Tehát a 100 oldalas jelentésből 20 oldal egy nagyon fókuszált összegzés, amely már tartalmazza azt, hogy egy ország hol felel meg és hol nem felel meg az elvárásoknak. És ezt követően van egy nagyon szigorú follow-up, ami azt jelenti, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az országok hogyan reagáltak azokra az észrevételekre, amelyek a jelentésben szerepelnek, és a legsúlyosabb hiányosságokkal rendelkező országok egy review group processen mennek keresztül, ami azt gondolom, hogy az örök számára is ismert, mert a harmadik országok, tehát a nem EU-s országoknál az EU is alkalmaz ilyen értékelési folyamatot, és itt valójában nem csak a technikai szabálymegfelelést nézzük, hanem a szabályok hatékonyságát. A jövőben tehát nem csak az szerint fogjuk listázni az országokat, hogy büntetik-e a terrorista finanszírozást, hanem hogy ténylegesen tesznek-e valamit azért, hogy a terrorista finanszírozás megszűnjön, és be tudják-e bizonyítani azt, hogy tesznek valamit. És ezt a folyamatot mi igen sikeresnek gondoljuk. 18 hónappal ezelőtt például egy célzott felülvizsgálatot tartottunk 200 eh, joghatóság eh, esetében 6 hónap alatt, és ezt a felülvizsgálatot eh, nyilvánosságra hoztuk. A G20-ak központi elnökei pénzügyminiszterei számára elküldtük. Nem beszéltünk arról, hogy majd nyilvánosságra hozzuk a listát, de a, a tény, hogy egy ilyen listázás készülhet, arra vezetett 50 országot, hogy három hónapon belül lépéseket tegyenek. Tehát egy nagyon hatékony folyamatról van szó, és hát sajnos ez azt is mutatja viszont, hogy szükség van arra, hogy ezt megtegyük, és így ösztönözzük az országokat. A, az ilyen nyilvános listázás nélkül sajnos úgy tűnik, hogy az országok nem tennének semmit. Az országok inkább attól tartanak, hogy nyilvánosságra hozzák őket, a nevüket egy szégyenfalon, és akkor hajlandóak lépni. Ennyit akkor erről a témáról. Ami a kriptoeszközöket illeti, kiadtunk egy útmutatást a virtuális valutákról, amiket most kriptoeszközöknek hívunk leginkább. Lehet, hogy a jövőben tokeneknek fogják hívni, nem tudom. Alapvetően azt kell elismerni, hogy ez nem pénz, és nem rendelkezik a szuverén pénzek, illetve valuták jellemzőivel és ebben az értelemben a, a, a fogyasztóknak nem lehet bizalmuk ezekben az eszközökben, mint pénzben. A legfontosabb az az, hogy a kripto eszközök legnagyobb kockázata a terrorista finanszírozás és a pénzmosás. És erre nagyon sok példát láttunk. Láttuk azt, hogy az iszlám állam is eh, kialakított egy, eh, egy kézikönyvet, eh, amely a Twitteren is megjelent, illetve egyéb közösségi médiában, és instrukciókat ad embereknek arra, hogy a bitcoint a dark webben hogyan használják arra, hogy az iszlám államnak pénzt juttassanak el. Tehát ez nem egy elméleti veszély, ez egy nagyon valós veszély. Ugyanakkor nem ez a terrorista finanszírozás fő csatornája. Potenciálisan persze lehet fontosabb csatorna, és növekszik is a jelentősége, de nem szabad ennél a pontnál leragadni csak azért, mert új és szexi. A tradicionális finanszírozási módszerek, pénzmosási módszerek, legyen szó pénzmosási módszerekről vagy terrorfinanszírozásról, alapvetően készpénzben történik, és nekünk a készpénzt kell követni. Beszélt ön, rákérdezett a haváláról, ezek az informális és formális visszautalási rendszerek, money transfer rendszerek, ezek különösen nehezen követhetőek, mert gyakran egy utcai bódéból üzemeltető a rendszer, üzemelt működtetik a rendszert, és nagyon nehéz magukat, ezeket a vállalkozásokat azonosítani. És aztán elérni, hogy ténylegesen ezek foglalkozzanak a kockázatkezeléssel, az még nehezebb. Ugye ezek egy-két fős vállalkozások tényleg nagyon komoly veszélyforrást jelentenek. Ugyanakkor mégis ezekkel az ágazatokkal is partnerségben kell működnünk, mert a pénzügyi befogadás szempontjából ezek a pénzvisszautalási rendszerek nagyon fontosak, például Szomália jövedelmének nagyon nagy része a e, kivándorlók által visszautalt pénzekből származik, tehát e, vannak olyan módszerek, amelyek révén ezeken a szervezeteken belül is tudjuk javítani a standardokat, hogy e, a kockázat csökkenjen, anélkül, hogy kinyírnánk őket, mert azzal kárt okoznánk nagyon sok közösségnek a világon. az, hogy az FATF mit tehet e, ténylegesen, e, ugye mi kiadunk útmutatásokat, best practice-t, e, a standardokat újra és újra felülvizsgáljuk, megnézzük, hogy az országok alkalmazzák-e a legújabb eszközöket, illetve tetemre hívjuk az országokat a fekete listázás révén. De itt mi nem egy olyan intézmény vagyunk, amely mondjuk a tagállamaink eh, támogatása nélkül neki tud menni egy országnak. Mi egy munkacsoport vagyunk, ami a konszenzusra épül, illetve a tagállamok segítésére épül, és csak így tudunk fellépni. Az EU tagállamok fele tag, eh, az Európai Bizottság is tag, és aktív szerepet játszanak az FATF eh, üléseken, de hogyha a tagjaink nem támogatnak bennünket, akkor meg van kötve a kezünk. A sikerünk az az, hogy megkapjuk ezt a támogatást. Nyilván többet is lehetne tenni, de a valóság az az, hogy azok a standardok, amelyeket kifejlesztettünk, és amelyek teljes konszenzussal keletkeznek, ez azt mutatja, hogy mi nem rákényszerítünk országokra, emberekre dolgokat, hanem együtt dolgozzuk ki azokat végezetül. Az információ megosztásról szeretnék még pár szót szólni. Tudom, hogy a jobb együttműködés a pénzügyi hírszerző egységek között az EU számára is fontos, ez valóban egy olyan terület, amelyre mi is koncentrálunk és fogunk koncentrálni a következő 12-18 hónapban. A nagy pénzintézeteknek a vezérigazgatóit leültetjük és meg fogjuk nézni, hogy a határon átnyúló információ csere az hogyan működhet, ezt mindenképpen támogatni kell. Látunk egyébként jó példát tagállamokon belül, Nagy-Britannián belül például van egy Joint Money Laundering Intelligence Task Force, amely ennek vannak kapcsolatai. Ugyanabban a teremben leülteti a hírszerző egység embereit, a rendészeti szervek embereivel, és információt cserélnek konkrét gyanúsítottakról is és ez a szabályozási, eh, szabálybetartási eh, rendszer, az, annak a célja alapvetően az, hogy leállítsuk a bűnözést, illetve a terrorfinanszírozást. És ezek a PPP konstru- eh, partnerségek, ezek, ezek, ezek fontosak, és ráadásul ezeket ki kell terjeszteni a, a határokon túlra. De természetesen vannak adatvédelmi problémák is. Ez azonban annak ellenére, hogy, hogy problémás, mindenképpen megérjük, koncentráljunk rá. Köszönöm. Köszönöm szépen, Luis úr. Most pedig eh, Gomes asszony szeretne reagálni, meg is adom neki a szót. Sorry, just an additional question, exactly. Köszönöm. Eh, a közös eh, nyomozati munkával kapcsolatban tennék fel kérdést. Mondjuk egy európai pénzügyi hírszerző egység, hogy az Európai Parlament javaslatot tett az ötödik pénzügymosás, eh, pénzmosás eh, elleni irányelvnél, hogy legyen egy ilyen európai pénzügyi hírszerző egység. És a tagállamok eh, szavazták ezt le. A bizottság is támogatta, de a tagállamok nem. Ráadásul az Európol is ezt ajánlotta, és az összes eh, nemzeti pénzügyi hírszerzőegység ezt ajánlotta, mert ők tudják, hogy ez az informális együttműködés már, ami létezik, mennyire jó, és mennyire jó lenne formálissá tenni, de a pénzügyminiszterek, akiknek önök küldik a jelentéseket, akik a főhatóság, ha úgy tetszik ebben az ügyben, úgy tűnik, hogy kevésbé aggódnak ebben az ügyben, és nem akarnak igazán fellépni a pénzmosás, illetve a terrorfinanszírozás ellen. A mi képviselőink a negyedik pénzmosási csomag eh, tárgyalásánál, vagy az ötödik csomag tárgyalásánál, amelyet ugye a Bataclan után eh, indítottunk, és eh, azután, hogy újabb információkat kaptunk a terrorfinanszírozásról, én is ott ültem, és láttam azt, hogy a tanács képviselői ténylegesen elősegítik a pénzmosást, és nem pedig gátolni akarják. A ver, como, eh, Nos, eh, köszönöm. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Mivel az időn korlátozott, ezért eh, most Van Orden úrnak szeretném megadni a szót, és azt követően Louis úrnak lehetősége nyílik majd arra, hogy a különböző kérdésekre együtt egyszerre válaszoljon, parancsoljon. Uh, thank you very much. Um, first... Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek. Az előadásának az első részét nem tudtam meghallgatni. A kérdésem az az, hogy vannak-e, uh, van-e szükség új struktúrákra, vagy nem lenne olyan jobb, hogyha például valamennyi Európai Uniós tagállam csatlakozna az FATF-hez ahelyett, hogy új struktúrákat hozunk létre. Tehát, hogyha ha már meglévő pénzügyi akció munkacsoportot jobbá, hatékonyabbá alakítanánk. Nem lenne ez a megoldás. Az iszlamista terrorizmusra összpontosított ön, de vannak más terrorista csoportok is, amelyek nagyon gyakran támaszkodnak a saját, akár a mi nemzeteink finanszírozására, például az úgynevezett tamil tigrisek Sri Lankába. Sri Lankában, ahol a diaszporának volt igen nagy szerepe az ő pénzügyi támogatásokban, és még mindig gyűjtenek e forrásokat, hogy a jövőben is aztán problémákat okozzanak. És például Londont említhetném, a diaszpora egy része nem csak itt lakik, de más, más európai tagállamokban is, és ezek a hazautalások Londonból Dániába mennének, vagy más címekre küldik ezeket, amelyek aztán végül a szélsőséges terrorista szervezetekhez kerülnek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudná reagálni. Van-e további kérdés? Úgy tűnik, hogy nincs, úgyhogy én szeretnék eh, három mondatot eh, intézni önhöz. A Hawala, a az alamizsna, illetve a pénzügyi tranzakciók. Ezekkel kapcsolatban tudná néhány szót szólni. Köszönöm szépen. Ami az első kérdéseket illeti, az a kapcsolatban, hogy szükségünk van-e új struktúrákra. Nem eh, tanulmányoztam például az eh, európai Eh, FIU-ra vonatkozó javaslatot, de tudom, hogy az Europolnál van egy rendszer, amely nagyobb támogatást eh, nyújthat eh, az információ megosztás céljából a tagállamoknak, tehát a tagállami hírszerző egységek között, úgyhogy azt hiszem javíthatunk ezen a rendszeren a technológia jobb felhasználásával, anélkül, hogy újabb struktúrákat hoznánk létre. Szerintem nem lenne különösebb előnye annak, hogyha az összes tagállam csatlakozna az FATF-hez, ugyanis az FATF az elmúlt években nem csak a tagállamok fölött, hanem a regionális szervezetek fölött is ellenőrzést gyakorol. Tehát a Manival például részt vesz az FATF egyeztetéseiben, és még mielőtt közzétennék a javaslataikat, a jelentéseinket, mi ezeket szűrhetjük, átvizsgálhatjuk, mielőtt közzétennék őket, és nekik ugyanez a lehetőségük nyílik a mi jelentésünkkel kapcsolatban. Itt egy globális joghatóságról van szó. Nagyon jó, hogyha van egy, egy konkrét tagság, de az FATF szerintem sokkal nagyobb, és nem lenne jó túl merevé tenni a döntéshozatal. Tehát mi egy technikai testület vagyunk, ugyanakkor a globális struktúrában, a globális hálózatban konkrét a szerepünk, és szerintem eddig ez elég eredményes volt, ami a standardainkat, illetve a bevált gyakorlatainkat illeti. Ezek nem konkrétan kifejezetten az al vagy a daesh vonatkoznak, hanem más terrorista szervezetekre is. Az általunk végzett kutatás az operatív ügynökségeinktől kapott információk alapján kiterjed más terrorista szervezetekre is, noha konkrétan az elmúlt, elmúlt időszakban érthető módon ezen szervezetekre fókuszáltunk. A nemzeti kockázatértékelésekből tudjuk, amelyeket olyan tagállamok, mint az Egyesült Királyság adnak ki, ezek megfelelnek az FATF standardoknak. Tudjuk, hogy bizonyos esetekben ezek gyakorlatilag nettó exportőrei a terrorista finanszírozásnak, Tudjuk, hogy a pénz különböző informális pénzküldő rendszereken keresztül vonul. Éppen ezért az FATR szabványokat konzekvensebb módon kell alkalmazni, nem csak a pénzügyi intézményeknek, hanem a egyéb szervezeteknek is, a pénzküldő ügynökségeknek, a pénzküldőknek, illetve a jogászoknak is alkalmazniuk kellene ezeket, és hogyha konzekvensen alkalmazzák ezeket a szabványokat, a végrehajtás és a felügyelet is megfelelő, akkor azt hiszem sokkal nagyobb hatást érhetünk el. De ezen szabványok alkalmazása és felügyelete nem kellő szintű, éppen ezért a pénz küldő rendszerek tekintetében több lépést lehetne tenni, ezzel a kockázatokat is csökkenthetnénk, és a pénzügyi inkluziót is javíthatnánk, ami jó lenne a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Tehát minél többet tudunk a formális pénzügyi rendszeren belül tenni, annál hatékonyabbak lehetünk. Tehát nem csak ezekre a szervezetekre összpontosítunk, hanem más terrorista szervezetekre is odafigyelünk, amit szeretnénk biztosítani, az az, hogy az országok lépései az általuk tapasztalt kockázatokra összpontosítsanak, hiszen ők kell, hogy ők tudják, hogy milyen fajta terrorista finanszírozásnak vannak kitéve, és ők tudják, hogy milyen támadásokat hajtanak végre a területükön, amely összefügg a terrorizmus finanszírozásával. Röviden Gomes asszony kérdésére is válaszolhatok? A pénzügy miniszterek kapcsán, ha nyilatkozom, azt hiszem, hogy ezzel nagyon ingoványos talajra, ingoványos talajra térek. Itt ugye pénzügyminiszterek, igazságügyi miniszterek, illetve főügyészekről van szó. A G20-ak berkeiben azt hiszem, hogy a kockázat kezelésen nagy hangsúlyt helyeztek. Buenos Airesben például a terrorizmus finanszírozásával is foglalkoztak, a kriptoeszközökkel is, és a miniszterek sokkal elkötelezettebbek voltak, mint korábban. Diát egy egész kormányzat részéről van szükség a fellépésre. Ha egy pénzügyminiszterről beszélünk, akkor a pénzügyi aspektusok arra összpontosít, de egy miniszter, a különböző intézkedéseket nyilván más szemszögből közelíti meg, vagy egy főügyész. Ez a fajta fókusz hiányzik, amikor az értékelésünket elvégezzük. Köszönöm szépen, Luis úr. Köszönöm szépen, Luis úr. Miután a legutóbbi terrorista támadások kapcsán azt tapasztalhattuk, nem szükséges egy jelentősebb költségvetés, nem kell egy különösebben nagy összeg ahhoz, hogy valaki gyilkolhasson. Tehát a Havala, illetve az Alamizsna, amit ön is említett, de amit nem részletezett, ezek olyan eszközök, amelyek nagyon szorosan összefüggnek a támadások új formáival. Mivel kevés az időnk, mert két nagyon híres újságírót szeretnénk meghallgatni. Kérem, kommentálja ezeket a dolgokat néhány szó erejéig. Köszönöm szépen, igen, nagyon szívesen. Ez egy gyakran előforduló kérdés. Párizsban is elhangzott, hogy például egy, amikor egy kés késsel támadást hajtanak végre, hogyan finanszíroznak egy ilyen támadást. Én azt eh, mondanám, hogy amikor magukra a támadásokra kerül sor, akkor a pénzügyi hírszerzés kulcsfontosságú, amikor azt eh, szeretnénk azonosítani, hogy egy adott eh, személy hogyan jutott el egy adott pontra, milyen személyekkel áll kapcsolatban. Tehát a pénzügyi hírszerzést egy támadás előtt és utána is fel lehet használni, hogy feltárjuk a szervezeteket, a struktúrákat, és ennek megelőző hatása lehet a későbbi terrorista támadások szempontjából. Általában, amikor a terrorizmus finanszírozásáról beszélünk, a szervezetek, amelyek inspirálják ezen támadásokat, nagyon nagy összegeket igényelnek. Tehát itt nem csak arról a szeméről beszélünk, aki egy bombát készít, hanem arról is, hogy ki az, aki a használati utasítást az internetre helyezi ki az, aki toborozza az elkövetőket, a közösségi média, mindez nagy összegeket tesz szükségessé. És az ISIS például területeket is ellenőriz, nyilván ezek, ehhez pénzre van szükség. Tehát a terrorizmus finanszírozása a, a támadások mögötti szervezetek finanszírozása szempontjából a legnégesebb. Itt nem pusztán az egyénre kell összpontosítanunk, aki végrehajtja ezt a támadást, aki például egy gyalogos utcába egy kamionnal bemegy, hanem a mögöttes szervezet, illetve a bankok kezében levő információ, ami fontos, és ami alapján azonosítani lehet a támadások mögött álló személyeket. Köszönöm szépen. Tényleg köszönöm, Luis úr. Azt hiszem, nagyon sok mindent tanultunk. Nem tudom, hogy szeretne valaki hozzászólni, aki nem képviselő. Ön szeretett volna feltenni egy kérdést? Parancsoljon, ezt megteheti, de először be kell, hogy mutatkozzon. Kérem, mondja nekünk, hogy ki. Thank you very much. My name is... Köszönöm szépen. <clears throat> Reza Cseveli vagyok. Egy olyan civil szervezettől érkeztem, amely németországi székhelyű. Itt ülnek francia civil szervezetek képviselői barátaim mellettem. A kérdésem az az, hogy kivizsgálják-e azokat a képviselőket, amelyek terrorista szervezetek nevében lobbiznak, és ezeket a szervezeteket támogatják. Azért kérdezem ezt, mert az Irán Mujahedin terrorista szervezet tagjai. Volt egy képviselőnő, akit letartóztatott a francia terrorizmus ellenes egység Franciaországban, és 10 millió dollárnyi, eurónyi készpénzt találtak nála az ágyában, és én az USA-ban gyűjtöttem pénzt és több mint 200 áll szervezetet regisztráltak Európában és az Egyesült Államokban, és körülbelül 6-10 millió dollárnyi összegre tettek szert havonta. Persze a hónapokban változott a bevétel, novembertől januárig sikerült a legtöbb pénzt összegyűjteni, és több mint két-háromszáz autókereskedő, taxicég, mobilüzlet, számítógép üzlet, amely részt vett ebben a munkában, és több millió dollárt sikerült összegyűjteni, és Európában is vannak képviselők, akik a Mariam Rajavi alapítványt támogatják, és senki nem tesz ez ellen semmit. Tehát miért nem kezdenek a saját házukkal foglalkozni, a saját portájuk előtt söprögetni, megnézni, hogy a képviselők mit tesznek. Minden alkalommal elmennek Franciaországba, ha elmennek Franciaországba, akkor ezt megteszik. Ez a kérdésem. Rendben feltette a kérdését, most pedig meghallgatjuk a válasz Louis úr részéről. Uh, Nos, először az FATF politikát meghatározó testület, nem nyomozó vagy vizsgálati testület vagyunk, tehát a mi tagjaink információt osztanak meg az operatív ügynökségei között, hogy értsék, hogy a pénzmosás hogy történik, a terroristák hogyan férnek hozzá a finanszírozáshoz, és akkor megállapodunk abban, hogy mit kellene vizsgálni, és hogyan. Standardokat alapítunk meg, és ehhez mérjük az országokat. Nem a mi feladatunk a vizsgálat. Gyakran hallok ilyen történetekről, és szívesen vizsgálódnék, de nem ez a feladatunk. Azonban a standardjaink között szerepel az, hogy oda kell figyelni pontosan az ilyen tevékenységekre, amelyekről ön is beszélt, tehát a politikailag nagyobb figyelemnek kitett személyek esetében vezető tisztségviselők esetében, akik pozíció, vezető pozíciót töltenek be, vagy ez a múltban így volt, oda kell figyelni, mert a korrupció az gyakran vezet pénzmosáshoz. Tehát az a lényeg, hogy a nyomozati szerveknek meglegyen a kapacitása, a lehetősége erre, hogy az ilyen ügyeket kivizsgálják. És ami pedig az országok kiértékelését illeti. Mi azt nézzük meg először, hogy az adott állam érti -e, hogy milyen kockázatokkal néz szembe, és hogyha van információ az olyan fajta tevékenységre, amelyről ön is beszél, és ez ugye eléggé nagy méretekben zajlik, akkor megnézzük, hogy az ország tisztában van-e ezzel, és tesznek-e lépéseket, tehát kivizsgálják-e az ügyet, vagy sem. Tehát mi ezt a fajta értékelést elvégezzük, de magát a cselekvést nem. Az nem a mi feladatunk. Gracias. Vamos a dar... Köszönöm szépen. Ezt a panelt akkor most le is zárjuk, ezt a fordulót, és megadnám a szót Campbell és Warren uraknak. Először azonban iráni barátunknak egy tájékoztató jellegű mondatot szólnék. Bueno, no haré comentarios porque no me... Nem fogom ezt akkor kommentálni, mert nem tisztel meg a figyelmével. Nos, a második fordulóban a Nemzetközi Bank, az FPME ügyével foglalkozunk, amely szemlélteti a nemzetközi pénzügyi rendszer számos hiányosságát. Ez az egész ügy két oknyomozó újságíró munkájának köszönhetően látott napvilágot, Alex Campbell és Tom Warren, akik mind a ketten most itt vannak velünk és akiknek köszönöm, hogy eljöttek. Az Egyesült Államok tudják, hogy az Egyesült Államokban folyik egy vizsgálat ezen bank által végzett gyakorlatok témájában. Ez Tanzániában kapott engedélyt, és Cipruson működött a bank. Vendégeink maximum 10 percet kapnak mind a ketten, és ezt követően az eszmecsere során meghallgatjuk a képviselők kérdéseit, és a válaszokat meghallgatva majd finomíthatjuk a nyilatkozatot amelyben kitérünk arra, hogy a terroristák hogyan finanszírozzák tevékenységeiket itt az Európai Unióban. Köszöntöm Önöket még egyszer, és most Önöké a szó. Thank you very much. Um, good morning. Uh, my name is Tom Warren, uh, and I'm an investigative reporter at BuzzFeed News. Jó napot kívánok, Tom Warrennek hívnak, a BuzzFeed News-nál dolgozom, itt van mellettem Alex Campbell, és először szeretném uh, a bizottságnak megköszönni, hogy uh, meghívtak bennünket. Nagy uh, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetünk és beszélhetünk az FBME bankról, amelyet vizsgáltunk, és cikkeket írtunk tavaly decemberben erről, ez egy nagyon érdekes feladat volt. Ez egy családi bank Cipruson, amely nagyon furcsán viszonyul a pénzmosáshoz például. Az FBME compliance főnöke azt hazudta, hogy harvardi diplomája van, és a bank tulajdonos felesége pedig őrkutyákkal őriztette, őrkutyákkal érdeztetett, a, és próbált egy őrkutyával parancsolt ki ciprusi kormányképviselőket a bankból. Úgy tűnik, hogy ezek a bankok, ez a bank terroristákkal, diktátorokkal, szervezett bűnözőkkel üzletel, többek között Assad vegyi programjának főnökével. Into the West, as FBME's long-standing correspondent bank. Um, az európai intézetek között uh, a Deutsche Bank segített legtöbbet ennek a banknak. Mielőtt belemegyek a részletekbe, uh, elmagyaráznám, hogy ki vagyunk mi és mit csinálunk. A BuzzFeed News-nál dolgozunk. Ez egy hír és szórakoztató hálózat, több száz millió ember olvas bennünket, 300-an dolgoznak a cégnél, 11 országban vagyunk, tudósítunk a szíriai háborúról, az eboláról és globális politikáról. Alex és én a BuzzFeed News nemzetközi oknyomozó újságírói vagyunk. Több mint 20 újságíró van, akik ezeket a történeteket feldolgozzák, más rajtunk kívül nem teszi meg. Heidi Blake a brit, a nagy-britanniai főnökünk, ő robbantotta ki a FIFA botrányt és a cikkeink egy jelentős része pénzügyi szabálytalanságokról szól. Az egyik példa a Lika Mobil, ez a konzervatív párt nagy donorja, a cég több százezer fontot hagyott kis postahivatalokban Londonban. Mi ezt lefilmeztük miután kiderült a Likamobil tevékenysége, gyanús pénzügyi tevékenysége, a francia rendőrség eh, felforgatta a cég főhadiszállását és 19 embert letartóztattak. Ezt követően mi lelepleztük azt a tényt, hogy a brit hatóságok nem segítették a francia kollégákat, és nem voltak hajlandók átkutatni a Likamobil londoni központját. Egyébként mi azt mutattuk, hogy ez, azt mondtuk ki, hogy ez a konzervatív pár támogatója, illetve Károly Herceg támogatója a közelmúltban Pulitzer díjra lettünk jelölve azért, mert írtunk arról, hogy 14 orosz halt meg rejtélyes körülmények között Nagy-Britanniában, és egy Amerikában a történet különösen Szergei Skripal mérgezése után lett érdekes. A brit kormány most vizsgálja ezt a 14 halálesetet. Ez a vizsgálat, ez a nyomozás két évbe telt amiközben Oroszországot vizsgáltuk ki, találtuk meg az FBME bankot, ahol rájöttünk arra, hogy titkos pénzalapokból titkos pénzalapok kötődnek a Kremlhez, illetve a szíriai vegyi fegyver programhoz és a az iszlám állam terrorista szervezethez. Az FBME ráadásul nem egyedül dolgozik, hanem nagy nyugati cégekkel együtt dolgoznak. És nem csak azt akartuk felkutatni, hogy mi történik az fbm nél hanem azt is, hogy mi történik a pénzzel, ami azon a bankon átfolyik. A központi kérdés az az, hogy egy ilyen piszkos banknak milyen hatása van a globális pénzügyi piacra. Az FBM et két libanoni, libanoni testvér Fadi és Farid Saab alapították a 80-as években. Ezek művelt, több nyelven beszélő, jómodorú üzletemberek a 90-es években Oroszországra kezdtek el koncentrálni, és a kliensek jelentős része onnan származott. A Száb család politikai kapcsolatokat épített ki Cipruson és Oroszországban, és nagyon ügyesen kerülik el azóta is, a, kerülik ki a törvényt. Átköltöztették Tanzániába a központot akkor, amikor érezték, hogy a szabályozói nyomás növekszik. Ugyanakkor a klienseik között nagyon sok aggasztó ügyfél is van. A legsötétebb csücske a bűnügyi alvilágnak, ahogy az amerikai hatóság fogalmazott, Hezbollah finanszírozói, a szíriai vegyi program csalók. Az amerikai kormány 1,3 eh, milliárd gyanús pénzügyi mozgást azonosított a banknál. Mi bemutattuk, hogy egy csomó számla kötődik Oroszországhoz eh, és eh, illegális pénzalapokhoz, amelyek viszont a szíriai rezsimhez kötődnek. Az egyik ilyen számlára 230 millió dollárból is érkezett, a, amelyet az orosz kormánynak fizetett egy amerikai alap Bill de ebben az ügyből kifolyólag történt az meg, hogy a letartóztatott ügyvédet, Szergei Magnitskit agyonverték a börtönben. A számlának a tulajdonosa az Issa al-Zaidi nevű személy, aki Assad vegyi programját segíti. In the asset regime and I... Egy másik ehhez kapcsolódó számla pedig egy Hesco céghez kötődik, amelyet amerikai szankciók sújtanak. Oroszországon és máshol is toboroztak ki, különös klienseket különböző műveleteket végeztek Nikóziában is. Ugyanakkor az FBME érdekességét az adta, hogy hozzáfér a globális pénzügyi rendszerhez. Ehhez szükség volt nyugati partnerekre. Az FBME-nek kis bankként nincsen közvetlen hozzáférése a dollárhoz, ezért nagy korrespondens bankokat használnak arra, hogy elszámolják a dollár tranzakciókat. A német Commerzbank és az osztrák Raiffeisen is részt vett ilyen ügyletekbe, de a legnagyobb partner az a Deutsche Bank volt, amely több száz millió dollárt számolt el az FBM-ének, miközben a cégek elbújnak emberek mögött, a bankoknak tudniuk kell, hogy ki a tényleges tulajdonosa egy cégnek. Az amerikai kormányok legalábbis ezt várja el a bankoktól. Egyes nagy bankok, például a JP Morgan eltörölte a kapcsolatait az FBM-ével, miután gyanút fogott. A Deutsche Bank azonban ezt nem tette. Noha az e-mailekből tudjuk, hogy a Deutsche Bank is tudott az orosz pénzalapokhoz kötődő kapcsolatokról. Az FBME erről nem adott semmilyen információt a Deutsche Banknak. Ennek ellenére a Deutsche Bank továbbra is dolgozott az FBME-vel, és még díjazta is négy éven keresztül a bankot. Csak miután az amerikai kormány beavatkozott és korlátozta a dollár tranzakciókat, akkor volt, történt az, hogy a Deutsche Bank megszakította a kapcsolatokat. E, azt írták az FBMI főnökeinek, hogy nagy sajnálattal szakítják meg a kapcsolatot. Mi a Deutsche Banknak mielőtt a sztorit megjelentettük, kérdéseket tettünk fel, nem voltak hajlandók konkrét kérdésekre válaszolni. Ehelyett egy nyilatkozatot tettek, és azt mondták, hogy több mint ezer olyan munkavállalót vettek fel, aki a pénzügyi bűncselekményekkel, azok elhárításával foglalkozik. Az FBM e tulajdonosai folyamatos tagadásban vannak, és azt mondják, hogy ők ártatlan áldozatai egy csaló korrupt személyek által indított kampánynak, akik félrevezették az amerikai kormányt, és rávették, eh, hogy eh, lépjen fel egy családi bank ellen, amely pedig betartja, betartja a törvényeket. Eh, itt most leginkább az európai kérdésekre koncentráltunk, de egy csomó más érdekes dolog is felmerült, például a magánnyomozók szerepé, illetve nagy audit és ügyvédi irodák szerepe is értekes lehet ebben a történetben. Szívesen válaszolunk a kérdéseikre, és köszönjük a... Ben, Campbell úr. Most pedig megadnánk eh, a szót a kollégájának Tom Warrennek, mondja az elnök. Sorry, that, that's... Elnézzót. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő kérdést szeretném feltenni. Az ön újságírói szemszögükből melyek azok a mechanizmusok, amelyeket meg kellene erősítenünk, hogy amikor egy bank ilyen módon jár el, akkor ezt minél hamarabb megfékezzük dinációra, vagy kötelezővé kellene tenni az együttműködést. Esetleg a nyilvánosságra hozatal, vagy a tájékoztatás szerint van-e valamilyen hanyagság, vagy hiányos ellenőrzés, aminek eredményeképpen felügyelet maga korrupt, és maga a kormány is, akkor egy ilyen korrupt kormányzattól, vagy felügyelettől nem várhatjuk. Köszönöm szépen, Mónika. Alex, vagy Tom, vagy mind a ketten. Köszönöm szépen a kérdéseket. Újságíróként mi megpróbálunk a, megpróbáljuk távol tartani magunkat a politikai ajánlások megfogalmazásától, mert a főnökeink sem örülnének ennek. Mi pusztán bemutatjuk, hogy mi történik, és szóval fogalmazzanak meg néhány dolgot. Szólnék azonban. Ebben a konkrét esetben miután az amerikai FIU beavatkozott, ezt követően az együttműködés elég jól működik. Úgy tűnik, hogy Ciprus éveken keresztül, egyébként tisztviselők is ezt mondták, az fbm vel kapcsolatban felmerültek bennük bizonyos kételyek, de nem voltak képesek a dolgok mélyére ásni legalábbis nem amerikai fél beavatkozott, ahogyan az várható volt, ugye az amerikaiak több forrással rendelkeznek, úgy tűnt az ő szemszögükből legalábbis, hogy ez az együttműködés aztán javult. Nem ha túl sok túl jó lett volna az együttműködés a ciprusi FEU és az európai struktúra között, bár ebben nem vagyok biztos, úgyhogy erről nem tudok konkrétabban szólni. One moment. No, no. Primero nuestro... A kolléga kap szót, parancsoljon. Tą którą panowie wykonują i od razu... Do... Köszönöm szeretném megköszönni a munkájukat. Nagyon mély benyomást tesz rám az a nagyon mély benyomást tesz rám az a e, veszélyeiről. E, ugye a közelmúltban egy szlovák és egy máltai oknyomozó újságírót öltek meg itt Európában. Mit lehetne tenni? Drága. E, nagyon sokat költenek erre E, illetve egyéb online tevékenységekre. E, erről mi a véleményes vendégünk lesz, a Facebook cég arca. E, önök milyen kérdést tennének fel neki, mert úgy tűnik, hogy a terrorista el tudják-e mondani, meg tudják-e mondani azt, hogy melyik a legfontosabb forrása a terrorista finanszírozásnak a közel kelen érkeznek ezek a transferek Eh, Európába és Amerikába. Köszönöm szépen, önök a szó. Thank you very much, sir. I, I might... És utána térnék rá az általános témákra, az újságírás és az elhírek kérdéskörére. Terrorista cselekmények és kapcsolatok megállapítására nem biztos, hogy mi vagyunk a legjobbak, hiszen a big data alapján össze lehet kapcsoláció, hogy nagy információhalmazból csak egy pici darabkát kapunk, tehát egy völgyet látunk, de soha nem a teljes hegyvonulatot. Oroszországot említettem, mi igen alapos munkát végeztünk ezzel kapcsolatban az évek során, és ennek alapján a Nemzetbizottság biztonsághoz kapcsolódik. A csalás esetében is ugyanez, tehát bármilyen történet, amelyel foglalkozom, gyakran zsákutcába jut, abban a pillanatban, ahogy offshore irányba mennek a pénzek, akkor nem tudunk tovább menni. Az FBME bank esetében nem így volt, tehát... Most módon működik. Van két kérdésem. Az egyik az lenne, hogy önök szerint mi volt az európai hatóságok, ezt eh, tegyenek, amit akarnak. A második kérdésem, milyen mértékben vonhatjuk leből ezt a tanulságot, hogy itt talán hanyagság vagy félrevezetés ment politikai szinten, és ez az, ami indokolta a nem beavatkozást egy ilyen hálózat esetében, amely pénzmosással fog, mert úgy tűnik, hogy ez a promiszkuitás, ami működik. Van, amikor a nagy cégek. Mert úgy tűnik, hogy ez a promiszkuitás, ami működik. Van, amikor a nagy cégek a tanácsadó cégek valamikor beavatkoznak, ugyanakkor audit cég, amely lehetővé tette a Pilatus Bank működését, ami E, bankkal a máltai hatóságok és az MFSZ nem láttak semmilyen problémát egészen addig, amíg az Egyesült Államok az érintett szemét két hónappal ezelőtt le nem tartóztatta a KPMG ebben a bankban. Tud-e mondani néhány szót erről a promiszkuitásról, illetve arról, hogy az audit cégek cinkossága Anna, Alex, Tom, Önök a szó. Ami az auditáló cégek szerepét illeti, mi nagyon érdekesnek találtuk. Az FPM bank esetében végrehajtottak ellenőrzéseket az amerikai hatóságok beavatkozása előtt és azt követően is ezek különbözőek voltak. Több auditra került sor, még mielőtt problémákba keveredett volna a bank, vagy legalábbis még mielőtt ilyen sok problémája támadt volna az amerikai hatóságokkal. Ezeket a jelentéseket, ezeket az auditokat elolvastuk, és a megszövegezésük olyan, hogy igazából nem mondja ki azt, hogy minden remekül működne, Természetesen itt nagyon professzionális jelentésekről van szó, ugyanakkor ami érdekes volt számunkra, az az, hogy ezeket az auditokat a bank felhasználta, gyakorlatilag ezen auditok azt tartalmazták, hogy ezt vagy azt lehetne javítani, ezt vagy azt a problémát érdemes volna orvosolni, Ugyanakkor az audit nem feltétlenül vizsgálta meg a konkrét tranzakciókat vagy a megfelelési folyamatot. Az FBME esetében nem vagyok biztos, hogy ez igaz-e az összes auditra, de néhány audit esetében az a személy, akivel az ellenőrök beszéltek, és aki az információt szolgáltatta, a megfelelési ügyletekért felelős személy volt, és Tom is elmondta, hogy ez a személy azt állította, hogy a Harvardon tanult, ugyanakkor egy hamis diplomát hozott fel, tehát ebből ki is derült, hogy nem végzett a Harvardon, ő volt az, aki elmondta, hogy a bankban vannak különböző folyamatok, és neki javasolták, hogy talán ezt vagy azt lehetne helyesbíteni, javítani, és az FBME ezt követően ezen auditokra hivatkozva azt mondta, hogy a KPMG, az Ernst Young azt állítják, hogy mi egy jó bank vagyunk. És egy nagyon hasonló stratégiát alkalmaztak azt követően, hogy problémája támadt a banknak az amerikai hatóságokkal. Az amerikai hatóságok bejelentették, hogy fontolóra veszik, hogy a dollárhoz való hozzáférését megtagadják a banknak. Volt egy időszak, amikor a bank megpróbált küzdeni, és azzal érvelt, hogy nem, mi tulajdonképpen nem vagyunk egy olyan rossz bank, mint ahogyan azt feltételezik rólunk, és E célból az enszennyagot kérték fel, hogy auditálja a bankot. Két különböző audit készült. Az egyik megint csak a, megfigyelés, a megfelelési igazgatóra hivatkozott, és csak később derült ki, amikor valaki felfigyelt arra, hogy hamis diplomával rendelkezett. És ezek az auditok Ezekre megint csak hivatkozott a bank, illetve a jogászok, azzal érvelve, hogy ezek bizonyítják azt, hogy mi egy jól működő bank vagyunk. Ahogy azt mi is elmondtuk, az amerikai nyomozó hatóságok ezt nem találták hitelesnek, ők ugyanis látták, hogy a különböző problémák még mindig fennállnak, annak ellenére, hogy ezen auditok elkészültek a banknál. Köszönöm szépen. Holmeyer képviselő kap szót, Mónika. Azt szeretem volna megkérdezni, hogy kaphatnánk-e önöktől dokumentumokat azzal kapcsolatban, hogy milyen megállapításokra jutottak. Például a különböző audit cégek nem kapnak elő betekintést, hogy feltárjanak bizonyos struktúránőrök, a könyvelő cégek, ezt megtagadják a bankoktól, hiszen ezre a banktitok vonatkozik, és éppen ezért az ellenőrök áttekintést kapnak a különböző pénzügyi mozgásokról, a pénzáramlásokról, de a részleteket nem ismerik, és a különböző részletes információkhoz sem férnek hozzá, noha hatótleg mi is felhasználhatnánk. Um, that's an excellent question. Nagyon jó kérdés. Szeretjük a dokumentumokat. A... Idem. Hogyha valakinek vannak dokumentumai, ami szerintük minket érdekelhet, akkor bátran küldjék el. Ebben a szellem... A történet, a sztori az újságban úgy jött létre, hogy a, a sztorihoz kötődnek eh, linkek. Ezek a linkek elvezetnek a forrás dokumentumokhoz. Vannak más dokumentumok is, amelyeket, eh, amelyek birtok ki tudtunk, kimertünk adni, nyilvánosságra hozni. A cikkekben ezek eh, elérhetőek, hogyha ilyen link eh, listákat akarnak kérni tőlünk, akkor... Eteket eh, osztottak meg velünk, nem tudom, hogy van-e még hozzászólás, eh, úgy tűnik, hogy nincs, akkor még mielőtt áttérnénk a következő panelre, mindenki tudja, hogy ez egy nyílt meghallgatás, ez egy nyilvános meghallgatás, úgyhogy most önhöz szólnék. Nos, tudja, hogy itt egy szabad parlamentben vagyunk, amely talán a legszabadabb az egész világon, már képviselő, és annak köszönhetően vagyunk itt, hogy nagyon sok európai állampolgár megtisztelt bennünket a bizalmával. A második megjegyzésem, ebben a parlamentben több mint 15 ezer lobby, illetve lobbista van akreditálva. Ők az akkreditációt front Kadafiéktól kezdve a Mujahidinekig mindenki jelen lehet. Az, ami önt aggasztja, kérem, hogy tekintsen az Egyesült Királyság parlamentjének felső háza felé, hiszen az a testület volt a legelső, de most pedig átérjük a következő napi rendi pontra. Itt a pénzügyi hírszerző egységek közti együttműködésről fogunk beszélni. Milyen hozzáadott értéket képvisel egy európai nyomonkövetési remek helyet, ha esetleg helyet foglalnának ott a terem hátsó részében, és a vendégeinket, akikről most szólnék, őket kérném fel, hogy ide jöjjenek a pódiumra. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. Sí, ahora vamos a nuestro tercer... Most akkor áttérünk a harmadik eh, panelre. Itt pedig eh, konkrétan a pénzügyi hírszerző egységek közti együttműködésről van szó. Kormányközi 15 eh, pénzügyi hírszerző egység elnyő szervezete, és amelynek elnöke Henny Ferbé Kusters. Köszöntöm, hölgyem. 2017 óta elnöke Ferbé Kusters, az, valamint a franciaországi hírszerző egységek képviselői. Eni Ferbé Kusters asszony, ön csatlakozott a holland rendőrséghez 1998-ban, és emellett testületének tagja. Ez egy platform, amely az Európai Hírszerző Egységek eszmecseréjét segíti elő. A pénzügyi információ megosztásának a könnyebbététele a feladata az Egbon csoportnak. Rio de eljárások teljes spektrumával foglalkozik, valamint a pénzmosás elleni küzdelemre terjed ki munkája, illetve a különböző pénzügyi eszközök visszaszerzésére. Chris Meskens pedig a belgiumi pénzügyi hírszerzőegységhez csatlakozott 1990 administratív testület, amelynek elnöke egy bíró, de Koster úr 2016 óta. És a forrásait mindenek előtt arra használja fel, hogy fellépjen a pénzmosás ellen. Végezetül pedig Bruno pénzügyi hírszerző egység. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a bűnözés, valamint a terrorizmus elleni küzdelemben. Úgyhogy azt hiszem, igazi szakértők vannak itt velünk. Ez a panel kifejezett jogalkotási kontextusban működnek. Arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan lehetne ezt az együttműködést megerősíteni, milyen keretben, és megvilágítanánk azt is, hogy olyan kezdeményezések, mint az európai terrorizmus finanszírozás nyomonkövetési rendszere egy valós többletértéket képezhet-e körülbelül 15 percben. Ezt követően pedig Riondel, majd Meszkenz és Dail úr kapja meg a szót, azután pedig a képviselők következnek, hogy feltegyék a kérdéseiket, majd meghallgatjuk a válaszokat. Parancsoljon öni a szó. Dank Um, ehm, Egységeket fog össze szerte a világon. A jelenleg 155 tagunk van. Az információ megoldás egyik fontos feltétele az, hogy biztonságos körülmények között bonyolodhasson ez le a hírszedés függetlenül attól, hogy rájuk milyen szabályok vonatkoznak a saját joghatóságukban, hogy milyen státuszuk van, és így tovább, milyen ezen egységek tapasztalatát, tudását egy közös pult hoz létre, amelyet elérhetővé tesz valamennyi tag szervezete számára, és így a professzionalizmust is osztottak meg egymással a hírszerzési, pénzügyi hírszerzési egységek, külföldi terrorista harcosok, a területről, tárgyalásból, és ezek a tanulságok is jelentésekben elérhetőek az FATF-nek is rendelkezésére bocsájtottuk hírszerzési egység jó informatikai infrastruktúrával rendelkezzen, tehát hogy az információkat elemezni tudják, feldolgozni tudják. És kidolgoztuk az Egmont csoporton belül és ez mindent felül ír, tehát ezek a legerősebb szabályok, az jobban tudja ezeket elemezni, minél többen, minél hasznosabban tudja ezeket elemezni, annál jobb, és így el is jutunk a mai témánkhoz. Tehát, hogyha az a magán és a közféra együttműködése is nagyon összetett, ezt alaposan át kell gondolni, hisz egyébként nagyon fogékonyak is, a pénzügyi hírszerzési egységek által adott javaslatokra, információkra. Az elővigyázatosság elvét kell kapcsolatban. Vannak egyéni terroristák, vannak kis sejtek, vannak visszatérő külföldi harcosok. Létrehoztunk. És ennek az a célja, hogy biztosítani tudjuk, hogy szeretnénk ezt az információforrást a lehető legjobban felhasználni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, ezt az összefoglalót Pepék Kösterz asszonynak, és most pedig Chris Meskensnek adok szót, aki a belga pénzügyi hírszerzési egység fő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is hollandul szeretnék beszélni. Az előadásom az angolul készült, nagyon rövid leszek. Pénzügyi hírszerzési egység vagyunk tehát, készült, nagyon rövid leszek. Pénzügyi hírszerzési egység vagyunk tehát, és a terrorista finanszírozás nyomon követését vizsgáltuk. Van-e ennek hozzáadott értéke? Íme a terrorista és a terrorista finanszírozás nyomon követését vizsgáltuk. Van-e ennek hozzáadott értéke? Íme a terrorizmus valósága, ugye bekövetkeztek a terrortámadások. Ha megnézzük ezt az idővonalat, akkor láthatjuk, hogy tolódott el a, a e, helyzet. A pénzügyi vizsgálatok hogyan tudnak a legjobban működni? Nem csak az egy adott támadás utáni vizsgálatokra kell gondolni, hanem megelőző tevékenységet szükséges végezni. Lehet találni az előkészületi pontokat. Tehát azonosítani lehet akár egy-egy résztvevőt, és így a többieket is el lehet érni. Tehát azok, akik részt vesznek a pénzek külföldre juttatásában például, és így tovább hírszerzési egységek munkája itt válik nagyon fontossá, és önök számára, európai parlamenti képviselők számára ez a fontos, hogy a hírszerzési egységek mindegyike információkra tesz szert, ezek ugye több forrásból származnak, ez emberről kapunk ilyen információkat, tehát hogyan lehet akkor európai szinten együttműködni. Az a fontos, hogy a prioritásainkat jól válasszuk meg, és itt fontos, a terrorizmus finanszírozását követő rendszerek léte. Tudják azt, hogy ez az illető valóban radikalizálódik. Mi például a belga információs egységként láthatjuk, hogy valakinek vannak-e kapcsolatai hasonlóan gondolkodó személlyel külföldön. És hogyha atipikussá vál, a lényeg az mind a, mind a szűrőkön múlik, tehát ki kell választani a a jó, idézőben vett jó embereket, és a megfelelő szűrőket kell alkalmazni. Ha megváltozik a megközelítés, akkor nekünk is változtatnunk kell a módszerünkön. Itt egy térkép. Lehet, hogy Belgium és Hollandia között igyekeznek pénzeket eljuttatni, vagy lehet, hogy a maga a személy fizikailag átmegy egy másik országba, Németországba vagy Olaszországba, és ott vásárol valamit egy előre feltöltött kártyával, és itt jön be az Egmont csoport, egy európai hálózat, a pénzügyi hívszetési egységek európai hálózata. Együttműködve több információra szert tehetünk, és ezért is igyekszünk megerősíteni ezt az együttműködést. Tehát fontos, hogy az követjük a finanszírozást, akkor több különböző helyről kapunk információt, és akkor vizsgáljuk a Belgiumból rendelkezésre álló pénzügyi információkat, illetve a többi európai országból kapott információkat, mert a többi pénzügyi hírszerzési egység az érintett személyek kapcsolatban megműködik ez ma. A pénzügyi információkkal kapcsolatban ugye kérdéseket kell föltenni, és néha egy előre feltöltött kártya felhasználásából nagyon sok mindent megtudhatunk. Az érintett banktól, mondjuk a bank egy belga bank, amely kibocsátotta ezt a kártyát, tehát onnan megtudhatunk sokat, de mire lehet lehetőség, hogyha a TFTS-re térünk át, az információ, ami a rendelkezésre további információra vonatkozó kérésekhez vezet. Ha értesítés fut be, a hírszerzéstől előfordulhat, hogy minden Belgiumban zajlik, de az is előfordul, hogy Európában mozgások figyelhetők meg, és akkor a többi pénzügyi hírszerzési egységgel is felveszük a kapcsolatot. Amit én szeretnék látni, az az, hogy kislépéseket tegyünk közösen együtt előre, ez a zárjuk annak a kockázatát, hogy az információ az orrunk előtt van, és mégsem vesszük észre. Tehát, hogy ne kelljen azt mondanunk, hogy ó, jaj, el tudtuk volna kerülni ezt vagy azt a terrorista támadást, hogyha erre és erre az információra felfigyeltünk volna. Az ilyenfajta együttműködés ezt teszi lehetővé, terési modelleket. Köszönöm szépen Meszkensz úrnak, most pedig Bruno Dához fordulok, aki a Trackfin igazgatója, ez a franc szépen elnökasszony. Köszönöm, hogy megadták a, megadtam a szót. Igen, a Trackfin is egy pénzügyi hírszerzési egység, az Egmont csoportnak az egyik alapító tagja, és egyetértek az előttem szóló kollégákkal, akik szintén pénzügyi hírszerzési egységeket képviselnek, tehát az együttműködés az egységek között nagyon fontos. De a Trekfennek van egy másik sajátossága. Franciaországban hírszerzési szolgálatot végzünk. Olyasmi ez, mint a titkos szolgálat, mi vagyunk a legkisebb, a legszakosodottabb titkos szolgálat, és mi segítjük a többieket. A mi feladatunk az, hogy keressük, detektáljuk és elemezzük a pénzügyi információkat. Azt hiszem két kérdésre kell itt válaszolni. Az első az az, hogy mire is szolgál a pénzügyi hírszerzés, és a másik kérdés pedig, hogy segítsük önöket a döntésekben, a gondolkodásokban, a, a stratégiával kapcsolatos, tehát a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem stratégiája. Mielőtt gyorsan megválaszolnám ezt a két kérdést, három előzetes észrevétellel élnék. Az első az az, hogy szerintem van egy kis dekalázs, egy kis csúszás, ugye a nyilvános, a politikai eszmecsere, illetve a valóság között, a terrorizmus finanszírozásának valósága között. Miért létezik ez? Azért, mert a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem 2001-ben indult be igazán, ugye a szeptember 11-i támadásokkal, amikor kibővítették a felhatalmazásunkat, és akkoriban igazából makrofinanszírozásra gondoltak, illetve arra, hogy a cselekvés hatékonysága az lenne, hogyha befagyasztanánk, illetve elkoboznánk a terrorista javakat, és ez egy picit elmaradott, illetve az, hogy kiszárítsuk, úgymond, ki elapasszuk a terrorista finanszírozás forrásait. Manapság ennek a stratégiának nem sok értelme van olyan emberek esetében, amelyek mikrofinanszírozással mm, élnek, kis picike összegeket alkalmaznak, és aztán kamikázeként követik el a támadásokat, tehát igazániból nem lehet a kamikázékkal szemben fölépni a régi stratégiával, nem lehet megelőzni ezt a fajta terrorista tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a stratégiánkat is tovább kell fejleszteni, és ez a második észrevételem. A stratégiának egy köré kell felépülnie, ez pedig az, hogy anticipáljuk, előre próbáljuk látni az eseményeket. Tehát nem várhatunk addig, amíg megkövetkezik egy támadás, hogy aztán pénzügyi információkat szerezzünk, és akkor utálag elmondjuk, hogy jaj, tényleg, hát ez az ember ismerte azt, repülőjegyet használt, elment ide és oda, a harc, ahol harcolt, stb. A vizsgálat az hasznos, de nem utólag, hanem inkább előre a hírszerzés, a, az egyes kockázatoknak a detektálása fontos, hogy ezeket azonosítsuk, mielőtt egy cselekménybe következne. Tehát ha ez a stratégia jól működik, akkor választ is tudunk adni azoknak, akik kritizálják a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. Vannak olyan akadémikusok, és önök is meghallgatták ezeket a személyeket. Egyébként mi is elhívtuk őket a Párizsi konferenciára, mert ugye nyilván minden véleményt meg kell hallgatni. Tehát ők azt mondják, hogy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az egy zsákutca, így nem lehet megtalálni a terroristákat. De a Párizsi konferencián François Molens, a párizsi ügyész azt mondta, akit egyébként most már világszerte ismernek, ő azt mondta, hogy nem, pont az ellenkezője az igaz, a pénzügyi hírszerzésnek hála, a pénzügyi információk nyomonkövetésének a hála sikerült terroristák nyomára bukkanni és őket azonosítani, mielőtt még léptek volna és támadást intéztek volna. Tehát sikerült beazonosítani a terrorista szervezettel való együttműködést, például mielőtt még bármi történt volna. A harmadik előzetes észrevételem pedig az, hogy ez a fajta megelőző stratégia, a pénzügyi hírszerzési információk alkalmazása a szankciókhoz is vezet, tehát előbb kell lépni. A Párizsi konferencián is beszéltünk erről, ugye először az Egmont csoportban gyűlnek össze ezek az információk a hírszerzési egységek között, nem mindig kellemes munka ezeket apránként összegyűjteni, de fontos, hogy a hírszerzési egységek utána beszéljenek a hatóságokkal, az ügyészséggel, és így tovább. És fontos, hogy ezek a partnerek meg is hallgassák a hírszerzési, pénzügyi hírszerzési egységek mondani valóját, a rendőri szervek, a nyomozók, és így tovább. Tehát nem csak azért, hogy a kockázatmentesítést el tudják végezni, hanem azért is, hogy gyanúval élhessenek, hasznos információkat kapjanak, és a nemzetközi szervezetek, az ENSZ, a Gáfi, a, a főtitkára el is mondta, hogy a legjobb gyakorlatok felhasználásával lehet elő, lehet tovább fejleszteni a standardokat, harmonizálni a normákat. Tehát két kérdést említettem az elején, hogy ugye mire szolgálnak a pénzügyi hírszerzési egységek, ez a fajta tevékenység lehetővé teszi, hogy a gyenge, de megbízható jelekre felfigyeljünk. Azért gyenge, mert ugye kis összegekről van szó, és általában egyedül ön, önálló jelek ezek, amelyek magukban nem sokat üzennek nekünk, ezeket együtt elemezve, ha több ilyen gyenge jelet találunk, alakul ki a kép emberi erőforrások felhasználása, megfigyelés, hírszerzés, az internet megfigyelése, bírósági meghallgatások, és így tovább. Tehát ha ezeket a jeleket összeszedjük, akkor már erős jelzésé állnak össze, és lehetővé teszik a hírszerzési szolgálatok számára, hogy előre jelezzenek bizonyos eseményeket, tehát hogy ki az, aki esetleg terrorista cselekményt követel, ki az, aki radikalizálódik, ki az, aki külföldre fog valószínű megpróbálni utazni, és így tovább. Tehát nem csak a terrorizmus ellen kell küzdeni, a terrorizmus finanszírozása ellen, hanem a radikalizációt is fel kell tárni, mert ugye a radikalizálódás a terrorizmus előszobája. Tehát így tudjuk megelőzni az eseményeket, hogyha ezt feltárjuk. És mit tesz lehetővé a pénzügyi hírszerzés? Először is lehet azonosítani, lokalizálni az érintőket, tehát hogyha van egy készpénzautomata, ahol az illető készpénzt vett fel, akkor lehet az azonosítani, hogy az hol volt. Ha valaki repülőjegyet vesz, hát akkor vagy ő utazik, vagy pedig valaki másnak fizeti a repülőjegyét, és ez azt jelenti, hogy az illető, ha másnak fizette a jegyét, akkor ugye finanszírozta a terrorista előkészületek. Aztán ugye egy bankárnak a jó telefonszámát adja az ember, a címét, és így tovább, mert távolból is akarja kezelni a, szá- a számláját, az arra érkező családi pótléktól kezdve akármit, tehát a bankoknak a valódi megbízható információik állnak a rendelkezésére. És a harmadik dolog, az elmúlt években, az elmúlt három évben leginkább vannak olyan magatartások, amelyekre fény derült, amelyek kockázatot jelentenek, valaki kiveszi az összes készpénzét a számlájáról, azt mondja, hogy Egyiptomban akar tovább tanulni, de közben máshova vesz repülőjegyet magának Le, le, bezárja, megszünteti valaki a számláját, életbiztosítást köt, hogyha meghal, akkor a gyerekei kapják a pénzösszeget. Az ilyenfajta attitűd, az ilyenfajta magatartás jelzi azt, hogy a banknak oda kell figyelni, mert ez gyanús, és továbbítania kell az információt számunkra, az volt nagyon fontos, amikor az ügynökségek közötti sejteket létrehozták idézőjelben, tehát az egyes nemzeti szolgálatok közötti együttműködést kell megvalósítani. Ezek az összekötő szervek a hírszerzési egységekkel együttműködve tudnak jól működni. Tehát ugye van a Nemzetbiztonsági Belső Főigazgatóság, 2015-től jött létre ez az együttműködés a pénzügyi hírszerzéssel, és így lehetett ezeket a híres jelzéseket, amelyekről amikről beszéltem, feltárni és megállapítani, hogy most akkor, ha valós kockázat van terrorista cselekményre, akkor ezeket az információkat továbbítani kell. Egyébként nyilván a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem is a célja a pénzügyi hírszerzésnek, erre találták ki eredetileg. Tehát a pénzek összegyűjtőit, a Daesh pénzgyűjtőit is be lehet azonosítani, erről már sokat beszéltünk, sok munkát végeztünk, és körülbelül 200 személyt tudtunk beazonosítani Törökországban vagy Libanonban, nem feltétlen törökök, libanoniak ezek, legnagyobb részben szíriaiak voltak, akik itt tartózkodnak, és a világban gyakorlatilag a világ minden sarkából utalásokat kapnak. Lehet, hogy havala, vagy bármi más, mindegy. A lényeg az, hogy ezek az összegek befolynak valakihez, aki adás illegális bankára tulajdonképpen, kap egy fix százalékot, mert attól függetlenül, hogy ezt a terrorista ügyet támogatja, azért leveszi a sápját, a maradékból pedig fegyvert vásárolnak, terrorista támadást szerveznek, és így tovább. De lehetett látni, hogy a Daesh mikor vesztett területet, és mikor vesztett erőforrásokat. Tehát ma a stratégiai lépés az az, hogy beazonosítjuk, hogy hol, beazonosítsuk, hogy hol vannak a DAS új pénzgyűjtői, új bankárjai, hol kezdik újra gyűjteni ezeket az összegeket, mert a DAS most újra felépíti magát, mondjuk az iraki-szíriai térségben, vagy irak északi részében, Törökország déli részében, vagy akár a világban máshol és ott radikalizálódásra kerül sor, és elkezdenek terrorista cselekményeket elkövetni. A finanszírozás tehát közvetett nem feltétlen hangsúlyoztuk eléggé ezeket a humán, ezeket a non-profit szervezeteket, humanitárius szervezeteket, akik mondjuk egy repülőjegyet kifizetnek, és így tovább, és ott vannak a helyszínen, hogy a terrorista szervezeteket segítsék. Tehát itt is ki kell elemezni a helyzetet, nagyon jól kell ismerni a pénzáramlást, és így tovább nem fogok most erről nagyon sokat mondani, de csak annyit, hogy például a Párizsi konferencián elhangzott, hogy átláthatóbbá kell tenni a non-profit szervezetek működését. Legyen nyilvános a, az ő munkájuk pénzügyi oldalon is, a számlájuk, stb mert így könnyebben el tudjuk kerülni azt, hogy a pénzek a végén máshol kössenek ki. Tehát, hogy azok a pénzek, amelyeket humanitárius célból eh, adtak az emberek, a végén terrorista cselekmények szervezésére eh, legyenek felhasználva. És végül pedig a pénzügyi hírszerzés egy harmadik dolgot is szolgál, a terrorizmus finanszírozásának új módszereit beazonosítsuk. Sokan beszélnek a bitcoinról, a virtuális valutákról, és így tovább. A terrorizmus finanszírozásának egyelőre egy módja sincs, ahol a bitcoint konkrétan felhasználták volna. Egyetlen egy van, Manhattanben vizsgálják ezt az ügyet, egy személy, aki csalásban is érintett volt, hamisításban is, nem tudjuk, hogy ez csak hamisítás vagy terrorizmus finanszírozása is, majd ki fog derülni. Tehát a bitcoin az még egyelőre nem aktívan használt módszer. A kockázat megelőzés. Ugye a terroristák nem fognak eljátszadozni a bitcoinnal, amikor sokkal egyszerűbb a, a pénzt eljuttatni olyan területekre, ahol a harcok folynak. Egyelőre, mivel ez a kockázat felmerül, 850 féle virtuális pénz van a bitcoinon kívül, tehát egyelőre csak a kockázatot tárjuk fel, elemezzük ezt a helyzetet, mert lehet, hogy ez egy jövőbeni forrása lesz a terrorizmus finanszírozásának, ugyanúgy, mint az előre feltölthető kártyák. Az a lényeg ezekkel kapcsolatban, hogy ezek anonimak. Tehát mi a kockázat. Például a bitcoin és az előre feltöltött kártyák, ugye a bitcoin plastiklapocska, valaki oda mehet egy megadott ATM-hez, és kivehet majd pénzt, hogyha bitcoinnal rendelkezik. Ha ezt anonim módon teszi, akkor ugye ez problémát jelenthet a terrorizmus finanszírozásánál, mindig nyomon kell követni a pénzáramlást, hogy tudjuk, be tudjuk azonosítani, hogy mi az illegális áramlás és mi nem. És a második kérdés, amit az elején föltettem, ez az árás is, hogy mivel lehet javítani a helyzetet. Hát beszélhetnék én itt a crowdsourcingról, a készpénztranszferekről. Egyébként mobiltelefonon is lehet ilyen készpénztranszfert megoldani. Vannak olyan gazdaságok. Hát itt Európában szinte már százszázalékos az internetes bankolás de mondjuk ha Málit, Nigért említeném, vagy a távol-keleti országokat, ott még nem annyira nagy ez az arány. Mit használnak az internet helyett? A mobiltelefont a készpénztranszfer megvalósítására, és itt is lehet pénzmosást végrehajtani. Tehát oda kell figyelni, ezeknek az operátoroknak is átláthatónak kell lenni, és a nem normális magatartásokat be kell, hogy azonosítsák. Öt javaslatunk lenne, az első az az, hogy, és még mindig az Európai Bizottság 2016. februári tervének megfelelően sikerüljön korlátozni a készpénz körforgását a gazdaságban, hiszen a mikrofinanszírozást készpénzzel lehet a legjobban megoldani, és egy kis vicc, ami ezt engedjék meg nekem egy perc. A Ben Laden, tudják-e mi ez? A 100 eurós bankjegyek, az 500 eurós bankjegyeket hívják Ben Ladennek, sok van belőle Spanyolországban. Ennek a bevonása. Bevonjuk? Nem, megszüntetjük a gyártását. Hatékonyak vagyunk akkor? Hát nem, az 500 eurós most már ezret ér, mert ha valami, amit nem gyártanak, nem nyomnak többet, akkor annak megnő az értéke. Látják, hogy a jó gondol- elgondolások mögött mindig ö, meghúzódik a nehézség. Tehát a ö, csalók mindenne meg például 1000 eurós limit van, az olaszok módosítják ezt a határértéket, mindenütt egy kicsit más a helyzet. Ö, és nem csak a terrorizmus elleni küzdelem, hanem sok esetben nem lehet beazonosítani egy érintett szemét, és ezt kell javítani a digitális azonosítás, az adatcsere, a közszféra, állami szféra és a magánszféra között még javítandó. A magánszférában is vannak olyan dokumentumok, amelyeket nem tudnak azonosítani. A kultúráját is ki kell dolgozni, tehát hogy mindenki küzdjön a pénzmosás ellen, a terrorizmus finanszírozása ellen, az összes pénzügyi szereplőre legyen ez igaz. Ugye az ötödik irányelvben ott van, hogy az információcsere platformok azok a pénzmosás elleni küzdelem részei legyenek. Franciaország már igaz, legalább ez létezik, akkor is, hogyha csak kevés figyelmeztetést kaptunk erről. Persze, hogyha megvan a kötelezettség, az még önmagában nem elegendő, kell ellenőrző hatóság tehát valami olyan szerv, amely azt mondja, hogy na, akkor ellenőrizzük, és hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor szankciókkal fogunk élben, vagy hogy rengeteg banknak nem volt még a rendszere konform a pénzmosás elleni szabályokhoz, de ha ez nyilvános, akkor az adott bank hírnevén eshet csorba, tehát inkább gyorsan igazodik a szabályokhoz. Aztán az olyan pénzügyi intézményeknek pénzügyi intézményekkel kapcsolatos probléma is felmerül. Senkit nem ö, reklámozok, de előfordul, hogy nem ö, az adott országban van a székhelye, hanem valahol máshol regisztrált. Rengeteg franciának mondjuk van bankszámlája egy ilyen szervezetnél, amelynek a székhelye máshol van, és nem tudják, hogy tulajdonképpen kinek adják a pénzüket. Tehát itt is harmonizálni kell és taghírszerzési szerveknek a feladatkörét minden egyes szakaszban pontosan kell fogalmazni. A hírszerzés hasznos a terrorizmus elleni küzdelemben, kell ugye idő a pénzügyi hírszerzési szervek közötti információ, információ cserére, aztán a rendőri szervek közötti információ fogalmazzunk. És persze a magán és az állami szféra együttműködése. Valódi ö, információkra van szükség. Évekkel ezelőtt, amikor beindult ez a munka, akkor néhány tucat információt kaptunk, hogy ez és ez a személy gyanús, de aztán tavaly már 1800-2000, ugye nemrégiben beszéltünk a brit rendszerről, amely talán megfelel a brit rendszer szervezésének, tehát hogy információkat cserélnek a, terrorista, a terrorista gyanús személyekről, a bankok, hát nem tudom, hogy mennyire védi ez a, az adatokkal kapcsolatban, és másfél évvel ezelőtt elfogadott jogszabályt most használjuk fel először. Ez a TRACFAN vigilancia, úgymond, ha ezt így lehetne nevezni, gyakorlatilag jogi keretek valósultak meg, amelyek előírják, hogy bizonyos feltételek között, mivel a hírszertes az a személy, akkor ugye nem kockázatmentesítést végeznek a bankok, hanem megvan a lehetőség, sőt nem is lehetőség, hanem kötelezettség, hogy az érintett személy pénzügyi műveleteit folyamatosan nyomon kövessék, és ezzel kapcsolatban, ha bármi ö, nem normális, akkor bejelentés. Ez lehetővé teszi a hírszerző szerveknek, hogy tovább tudjanak lépni, és elvégezzék a munkájukat. És akkor persze a TFTP programról sem szabad megfeledkezni, ami létezik, ugye az amerikaiaknak európai információkat adunk, és hát néha megkapjuk azt a, néha abban az örömben részesülünk, hogy kezeli, mi is támogatjuk ezt a projektet, és Jean-Louis Brugierrel együttműködtünk, aki ennek a kérdésnek a francia szakértője, kitültöttük a bizottság kérdőívét, és ugye az összefoglaló jelentést meg is kaptuk, és a projekt is születik. Köszönöm szépen! Ez intéressant de vous écouter. Nyilván az utolsó hozzászóló Gondoli lesz, aki az Európol is eh, javasolt, és eh, például ezt a javaslatot nekünk is megtették a mi delegációnknak, amikor meglátogattuk a, a, az Európolt, de asszony Valóban eh, ez egy nagyon érdekes eh, meghallgatás, eh, és Franciaországban tartottuk ezt a konferenciát néhány héttel ezelőtt. Itt európai szinten úgy tűnik, hogy kicsit talán még messzebb is tudunk lépni. Nyilvánvaló, hogy azok a vélemények, amelyeket itt most a kollégák elmondtak, azt én magam is osztom. Nagyon sok munkát elvégeztünk már, de még nagyon sok munka vár ránk. Az 500 eurós bankjegyekről már, már volt szó. Valóban sok munka van még ezen a területen is, ebben az irányba is. Ugyanakkor én most eh, visszatérnék eh, magához a terrorizmus elleni harchoz a cél, az az, hogy előre megakadályozzuk a terrortámadásokat, eh, semlegesíteni kell a veszélyt, a fenyegetést. Hogyan lehet ezt megtenni? Úgy lehet megtenni Európában, hogy hogy az gyanúsítottakat elfogjuk és bebörtönözzük ehhez, nagyon fontos együttműködésre van szükség a titkos szolgálatok, a rendőrségek és a pénzügyi hírszerző egységek között. A cél az, hogy semlegesítsük ezt a mindannyiunkra veselkedő, vesze, leselkedő veszélyt. A TFTP-ről beszéltünk korábban. A TFTP egy olyan rendszer, amely amelynek a konfigurációját le lehetne másolni erre a területre is. Az első rész, amiről beszélnék, az az, hogy ezt a speciális konfigurációt elmagyarázom, és hogy miért alkalmas ez modellnek, illetve hogy milyen potenciálja van a TFTPS meg TFTS a Terrorism Financing Tracking System. Dès 2011, dès 2011... 2001 óta eh, az amerikai hatóságok megértették, hogy eh, egy eh, ilyen szervezéshez, terrorista szervezéshez időre van szükség, és ezért is kötöttek egy titkos megállapodást a SWIFT-tel. Ez 2010-ben lett aláírva. Azóta a terrorista finanszírozás megváltozott, Európa is elszenvedett egy sor támadást, Madrid, London, Brüsszel, Párizs, Nizza sok áldozattal és számos szereplővel, terrorszervezettel. A terrortámadások nagy részéhez viszonylag kevés pénz kellett, és alapvetően a személyes vagyon, eh, vagy a segélyek, vagy eh, személyi kölcsönök voltak a fedezete ezeknek a támadásoknak. Ez több dologra kell, hogy vezessen bennünket. Először is eh, a finanszírozás, illetve a Gafi-féle harc az úgy tűnik, hogy hatékony volt. Úgy tűnik, hogy Európába terrorista, nagy terrorista támadásokhoz nehéz bejuttatni pénzeket. Ezt e, össze kell hasonlítani azzal a technológiával, amely e, akár az autóknál is megfigyelhető, a különböző technológiák, amelyek a biztonságát növelik az autóknak kezdve a légzsákoktól. Tehát ezek a technológiai fejlődések e, segítenek, de nem elégségesek. A CRF szerepe az, hogy a magánszektor gyanús tranzakcióit begyűjtse, és aztán átadja azokat a rendőrségnek, illetve titkosszolgáltnak. ezeknek a jelzéseknek a száma egyre növekszik. Am, egyébként nem elég az, hogy egyre biztonságosabb legyen az autó, a vezetőnek a magatartását is meg kell változtatni azért, hogy a közutak biztonsága növekedjen. Nehéz a terrorista szervezeteknek most már nagy összegeket bejutatni az országba. A pénzügyi hírszerzés ebben egy nagyon fontos eszköz. A kommunikáció maga az titkosított, és ezért nehezen felfedhető. Ez a hírszerző munkát nehézé teszi. Ugyanakkor a pénzügyi E, tranzakciókhoz köthető e, adatok és kapcsolatok, azok könnyebben feltárhatóak. A, az IP címek, a MAC e címek, a telefonszámok, amelyeket a bankok megkapnak, ez ezekhez való gyors hozzáférés, az preventív jelleggel, illetve vizsgálati jelleggel, vagy célból is fontos. Ezért kell a TFTP, ezért vált a TFTP egy fontos eszközzé. A, a TFTP vizsgálatok ezt mutatják, hogy ez hasznos volt. 2010 óta a pénzügyi tranzakciók, amelyeket a TFTP lele, leleplezett, 84 ezerre rúgnak, ezeknek 9%-a a 2010 és 14 közötti, és 91%-a ezeknek a tranzakcióknak olyan nyomozás, amely 15 eh, és 18 között eh, zajlott le. Eh, a CRF szintén kérhet konzultációs kértelmeket az Európolnak. 2016-ban a CRF-hez csak egy CRF küldött csak Európol kérelmet, ez megnövekedett. 2018-ban a tendencia folytatódik, 39 ilyen megkeresés érkezett hozzánk, tehát úgy tűnik, hogy a nyomozati szervek használják leginkább ezt a lehetőséget, ami logikus. A TFTP azért is ennyire népszerű, mert gyors, és lehetővé teszi a pénzügyi adatok keresztezését a terrorizmushoz kötető, kötető más adatokkal. A TFTP gyors és hatékony, a szolgálat ki tudja mutatni a terrorista jellemzőket. Az Europol a, az egy ablak alapodás tizedik cikke érdekében az Európa eh, nem elégséges az, hogy eh, egyszerűen vizsgálatot indítunk egy személy ellen, vagy egy gyanúsított ellen. Ezt követően az amerikai kincstárba küldjük az adatokat, amelyek a SWIFT-hez, eh, amelyek a SWIFT adatok alapján ezt megvizsgálják, és akkor az Europolhoz visszakerül. 2015 után az Europol lehetővé teszi azt, hogy a bűnügyi adatok, illetve a terrorista adatok összetudjanak találkozni a pénzügyi adatokkal. Van egy kérés a tagállamhoz, és mi vagyunk a közvetítő az amerikai ki. Az idő nagy részében nyilván a terroristák és a szervezett bűnözők céljai nem egyeznek meg, ugyanakkor a terroristákat érdeklik mégis az illegális tevékenységek, eh, hiszen a kapcsolódó ugye, nemzetek feletti képet is ad a tevékenységekről. A hálózatok megértése különösen fontos. E, ez lehetővé teszi, hogy európai tagállamban valamit, ami központilag elérhető. A TFTP hatóköre azonban korlátozott csak a SWIFT transferekre, illetve a SEPA mozgásokra korlátozódik. Egyébként többször elhangzott már, hogy a bűnözők és a terroristák más módszereket is használnak, nem csak az egyszerű banki átutalást, a Western Union, a MoneyGram, a virtuális pénzek vagy az előrefizetett kártyák együtt adnának. Ez Európa autonómiája szempontjából is, hogy meg tudja védeni magát, gyorsan hozzáférjenek a tagállamok ezekhez az adatokhoz egyféleképpen, és ezek az adatok fontosak a terrorizmus elleni fellépéshez. Az Europol jelenleg ad hozzáférést bizonyos platformokhoz, ugyanakkor ezeknek a partnereknek a jó szándékától függ mindez, nincsen ad hozzáférést bizonyos platformokhoz, ugyanakkor ezeknek a partnereknek a jó szándékától függ mindez, nincsen azért, hogy megértsük ezeket a jelenségeket. Nem csak a terrorizmus, hanem a pénzmosás területén is működik a koordináció. Ez a koordinációs együttműködés eh, az Európai Bizottság számára is fontos, eh, irányelv tervezetében erre javaslatot, eh, állása egy TFTS rendszerben, nem csak egy harmonizált szabálymegfelelést eredményezne egy konformitást, hanem praktikus szempontból azt vizsgálat folyik egyszer Európában, és így könnyebbé, hatékonyabbá válik ez a fellépés. Semmilyen tagállami ilyen az adatvédelmi szabályokat. Azt gondolom, hogy ez az egész európai építménynek a rendelet, az értelme, ugye a szubszidiaritás lehetőség, és egyben kötelesség is a terrorista elleni harcban. Köszönöm. Monsieur Riondé, Zovrebski, Dobrebski úr. Először is szeretném megköszönni az előadóknak ezt a nagyon hasznos, és azt reméltem, hogy majd ajánlásokat tudunk megfogalmazni, amely segít önöknek is a terrorizmus elleni küzdelemben. Dals úrhoz szólna a kérdésem, ugyanis ön állt a legközelebb ahhoz, hogy gyak és hasznosak lehetnek az önök munkája szempontjából is. Én úgy értettem, hogy az európai készpénz kifizetésekhez alacsonyabb küszöböt szeretnének. Mekkora legyen ez a küszöb? És egy központi bankszámla nyilvántartást is említett, milyen illegális pénzügyi tranzakciókat ellenőrzés alá vonjuk, egyébként nem csak azokat, amelyek a terrorizmus finanszírozására szolgálnak. A Bin Laden eh, bankjegyek, tehát az 500 eurós eh, bankjegyek eh, kiiktatása. Ugye tudjuk, hogy már két éve nem nyomtatják ezeket, de és ami a pénzügyi intézmények iránt megfogalmazott követelményeket illeti, melyek az alap elemek, amelyek egy ilyen kézikönyvben kellene, hogy szerepeljenek. Milyen követelményeket kellene megfogalmaznunk, hogy visszaszorítsuk az illegális tranzakciókat, amelyeket a készpénz, ez mikor kellene, hogy kötelező legyen, illetve létezhet egyfajta mozgástér, hogy mint 150 kriptovaluta létezik, de eddig csak egyetlen egy esetet tudtak nem szeretnének megjelenni a pénzügyi rendszerben, ő nem említette, hogy tud mondani. Monika? Van időnk, úgyhogy akkor először szót adunk a szakértőknek, és utána rátérünk a kollégákra. Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon gyorsan. A virtuális pénzekről 850-et sikerült összeszámolni, és a jelmazzák felhívták magukra a banki szolgálatok figyelmét, sok a gyanú, és ezért más valutákat használnak, amelyekre kevés figyelem, kevesebb figyelem fordul. A következő, hogy az irányelvet gyorsan alkalmazzák az európai térségben, tehát hanem az összes virtuális pénzre vonatkozzon ez a, vonatkozzanak ezek a szabályok. Tehát legyen ellenőrzés, kövessék nyomon ezeket a platformokat, mert ma ez még nem világos, és ez nem működik, tehát ez egy a javulás lenne a FICO-ba, ugye a banki csoportok központi jó XY-nak kettő, három vagy négy számlája van és a pénzmosás elleni irányelv az azt is előírja, hogy az Európai Unió 27 vagy 28 országában most egyelőre csak 8-nak van ilyen nyilvántartása, de az lenne, hogy min, az lenne a cél, hogy minden országnak legyen egy ilyen kögállamban, hiszen akkor nem lehet tudni, hogy X úrnak volt-e ilyen vagy olyan bankszámlája itt vagy ott. És mondom még egyszer, hogy vannak új pénzügyi eszközök, vannak olyan számlák, amelyek nem felelnek meg ö, az előírásoknak a már abban a tekintetben, hogy ezekről nem ke, nincs kötelezettség, nincs bejelentési kötelezettség. Franciaországban például mondjuk egy ilyen kis ö, ö, sarki trafikban megnyitott számláról nem ö, volt bejelentési kötelezettség, ö, és ezért nem szerepelt ennek a számlának a megteremtése, létrehozása az információs nyilvántartásban. És akkor minden alkalomban, hogyha egy ilyen dzsihadistával kapcsolatban vizsgálódtunk, eh, annak ilyen kis pici számlája volt, amiről hat hónapot vett igénybe az, hogy információkat kapjunk. Eh, tehát ugye persze olcsó cigarettát is vehet egy ilyen trafikban valaki, és egy ilyen olcsó, eh, titokban tartható számlát is nyithat, hát annál jobb. Ezek a számlák, ez, ezt a szervezetet mondjuk megvette egy nagy bank, a Párizs eh, név szerepel a nevében, de nem fogom néven nevezni, tehát hogyha már ez bekövetkezett, akkor javul a helyzet. Aztán el kell mondani egyik napról a másikra, hogy az 500 eurós bankjegyeket megszüntetjük, hát akkor ezek elő fognak kerülni onnan, ahol tárolták őket, és akkor fel tudjuk tenni a kérdéseket, hogy na vajon miért kerültek elő ezek az 500 eurós bankjegyek innen vagy onnan vajon kinek mi, mi az érdeke abban, hogy ezeket őrzik, és mondjuk, hogyha valahol kamatot fizetnek, akkor miért érdeke valakinek a készpénzt tárolni? A szakértői szolgálatokra is tapaszt, támaszkodhatunk. Ugye nagyon alacsonyak a küszöbök, persze nem az a cél, hogy teljesen megszüntessük a készpénz használatot. Vannak olyanok, akik sok készpénzt hordanak maguknál, és Párizsban aztán megtámadják őket, az Eiffel torony környékén ellopják a pénzüket. Hát igen, ezzel védjük a személyeket. A nem rezidens lakosok esetében 1000 euró a korlát, a készpénzkorlát, szerintem ez magas, de mindegy, hát maradjunk ennél egész Európában a készpénzes fizetés küszöbe. Hát nem tudom, miért kell megkülönböztetni a rezidenseket és a nem rezidens személyeket. Hát hogyha én itt vagyok lakos, akkor 15 ezerig is akár fizethetek, ha meg nem, akkor csak ezerig és közben nyilatkozatot kell tenni valakinek, hogyha 1000 eurónál több van nála, mert luxus cikket használ, hát meg kell változtatni ezeket a küszöbértékeket, csökkenteni kell a 15 eurósat, akár harmonizálni, ami az adót illeti, a hozadott értékadót, hát nem vagyok az egyedüli, aki erről beszél. Hallottam az olyan híreszteléseket, Pierre Moszkovicsit is hallottam, aki azt mondta, hogy ezt is felhasználják a terrorizmus finanszírozására, de a francia pénzügyi hírszerzési egység ismeretei szerint a francia terrorista cselekményekkel kapcsolatban mi nem tapasztaltunk ilyet, tehát nem használták ezt fel a hozadott értékadó csalók, amit megtapasztaltunk az az, hogy gépjárműveket vásárolnak és értékesítenek utána, illegális vásárlás és illegális eladás, és akkor lehet, hogy közben ugye csalnak a hozadott értékadón is, volt egy ö, ilyen csoport, amelyet így ö, finanszíroztak, tehát egy import-export céget hoztak létre, és ez az import-export cég szolgált arra, hogy a radikalizáltakat ö, toborozzák, és fizessék, és az eredet, az egésznek a gyökere az a gépjármű, illegális gépjármű kereskedelem és egy első lehetőség az, hogy összekapcsoljuk ezeket a nyilvántartásokat, így a hírszerző egységek egy terrorista vizsgálat során betekintést nyerhetnek az összes számlán esetre szükségünk van az együttműködésre. Tehát a belga FIU javaslata az, hogy először is a központi banki nyilvántartással kell kezdenünk a munkát, ezeket össze kell kapcsolnunk, ezt különböző FIU-k tudjanak egymással kommunikálni. Monika? Köszönöm szépen, most Monika Holmeyer következik. Az első kérdésem a SEPA rendszerre vonatkozik. A különböző tagállamok részéről hallottuk az ügyességek által megfogalmazott aggályt azzal kapcsolatban, hogy a SEPA rendszert egyre inkább ki lehet használni. A hatóságok ugye ezt egyértelműen jelezték, de önök szerint mit kellene tud tenni annak érdekében, hogy a SEPA rendszert ne lehessen visszaélés céljából kihasználni. Tehát a SEPA esetében meg lehet-e tenni ugyanazt, mint amit a SWIFT-nél. Ami pedig a kripto pénzeket illeti, itt is leírták a helyzetet, jellemezték a helyzetet, az a benyomás. Pénz, amely teljesen elfedi a tulajdonos személyét Eh, erre adtunk példákat és eh, Nincs eh, ok arra, hogy ezek a mixerek, ezek a rendszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy mixeljünk bitcoint annak érdekében, hogy hogy ezek a mixerek, ezek a rendszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy mixeljünk bitcoint annak érdekében, hogy nem a kártalanítást, hanem az összehasonlítást, az összevetést ön egy ilyen egységes rendszerről beszélt. Non, pas des compensations, c'est, le, le, c'est la traduction qui est fausse. Ah. Ah. Valószínűleg a tolmácsolással van, de elnézést kérek. Uh, it's, uh, um, uh, how do you say, Datenabgleich. The, the, the, the, huh? Comparison, ouais. Comparison de données. Uh, one moment, I try to find the word because the matching of data. The a ah, matching of data. La comparaison, on a dit, ouais. oui. <laughs> non, not compensation. Non, l'idée, effectivement, ce, ce que j'ai... Nos... Euh... Raison, on a dit, ouais. oui. <laughs> non, not compensation. Non, l'idée, effectivement, ce, ce que j'ai... Nos... Euh összehasonlítsuk a bűnügyi adatokkal, hogy mind a kettőről többet tudjunk meg. Tehát egymás vizsgálatait segítjük, nagyobb lesz az összeköttetés, hogy ne elkülönülten menjen végbe a munka, mondjuk nemzeti szinten, vagy szolgálatonként, ezért kell összekötni gyakorlatilag a félretők az információk, nyilván betartva természetesen a jogszabályokat. Ez lehetővé teszi azt, ahogy, amiről Bruno beszélt az előbb, hogy a gyenge jelzéseket is megcsípjük, és ezek alapján meg tudjuk határozni, a, és így az információnak a komplex... Font kérünk, illetve erről a rendszerről. Bruno elmondta már, hogy rendkívül fontos, hogy az FIU-k azonnal és közvetlenül hozzáférés kapjanak a rendőrségi adatokhoz. Természetesen ez azért fontos, hogy az FIU-k a tranzakciókkal kapcsolatos információkat megfelelően ért, ezt elvégezni ahhoz, hogy, tudják, hogy tudjuk, mit tudnak az FIU-k visszaadni a jelentős szervnek ugyanis ezeket a szerveket is aztán a megfelelő nyomokra kell rávezetni, és az információkból, az adatokból az is kiderül, hogy milyen pénzügyi lépések történt, jobb problémák, mert annyira ez nem anonim, de vannak ugye a mixerek, amelyekről Simon is beszélt, itt is új válaszokat kell adnunk. Éppen ezért szükségünk van a hatóságok, az intézmények együttműködésrezni, hogy milyen visszaélésekre került sor. Oui, merci. Köszönöm, Guillaume asszony. Igen, köszönöm szépen. Én is csatlakozom előttem szóló kollégákhoz. Ugye ez az alkalom nagyon gazdag információban, és nagyon lelkesít is, de egy picit el is szédül az ember, lenne, hogyha a tegnapi üléseket figyelembe vesszük más témákban, de köszönjük a sok információt, és talán bizonyos gyanút sikerül eloszlatni az Európai Parlamenti képviselők cselekvésével kapcsolatban, hogyha kiderül, hogy a parlamenti képviselők tehát aktívak, az már pozitív. Ugye említette, hogy az európai fellépés az mennyire fontos, tehát hogy közösen lépjünk fel konkrét dolgokat, javasolnak különböző szinteken, de azért mégiscsak konkrét dolgok ezek, mindegy, hogy TFTS, hogy milyen neve lesz a jövőben, de mégis fontosak ezek a javaslatok a SZEPA kérdésére. Van egy-két kérdésem, amit még nem tettek fel, és amit én szeretném föltenni. A bizottság munkáját megerősítendő az első dolgot Del úr említette adással kapcsolatban, tehát nem tudom, hogy azon kívül, hogy ugye leírjuk a működésüket, tudják-e, hogy hány személyt lehet semlegesíteni esetleg különböző zónákban? Tehát, hogy azon túl, hogy kielemzik a működést, a, a neutralizációjuk, a semlegesítésük lehetséges volt-e. És több hozzászólásban említették a szankció szót a szabálysértésekkel kapcsolatban. Nem tudom, mit gondolnak, van-e előre lépés még, amit megtehetnénk a szankciók kapcsolatban vagy kapcsolat, szankciókkal kapcsolatban, vagy hogy ezek elrettentőek legyenek és nincs itt ehhez köze, a, de korábban ugye hallottam egy kérdést, tehát a telefonos titkosítással kapcsolatban ez engem érdekel. Mi a véleményük, milyen módon lehetne az európai szinten reagálni erre? Ez egy kényes kérdés, de érdekel engem. Köszönöm. Parancsoljon akkor, Dál úr. Hát ami a gyűjtők, pénzgyűjtőket illeti, elvégeztük a, a munkát, a kis pénzösszegeknek a kiinduló pontját is megvizsgáltuk, tehát hogy honnan őket. Én nem ismerem az összes részletet, mert nyilván nem is az én feladatom. Ezek külföldi cselekmények, tehát vagy a katonai, vagy a titkosszolgálatok. De egyébként nem is kell nekem tudni, mert ez nem a pénzügyi hírszerzéshez tartozik, de válaszként mondom a kérdésére, hogy például ilyen dolog történt. De egyébként a mi feladatunk az nem csetékeseknek. Mert ugye attól a pillanattól fogva, hogy valaki tudatosan küldi el a kis pénzösszeget egy ilyen pénzgyűjtőnek, tehát tudja, hogy egyszer egy ilyenre, lehet a rendőri vizsgálatokat javítani, nem csak a pénzek összegyűjtőivel kapcsolatban, hanem azokkal kapcsolatban is sok információ gyűlik össze. Voltak például katariak, vagy olyan személyek, akik Katarból küldtek pénzt, vagy Szaudarábiából, vagy Afrikából. Tehát volt egy olyan ENSZ egyezmény, amely ezt bűncselekménynek tekinti, de még mindig van olyan, sok olyan ország, ahol nem szerepel a büntető törvénykönyvben, eljárásra sor került már Franciaországban, és szankciókat, szankcionálták is a terrorizmus finanszírozását. A sajtó. De a lényeg számomra az, hogy működjön a rendszer, tehát hogy legyen ítélet, legyenek szankciók, és ezek bekerülnek a médiába, akkor ezek is hatékonyak, hiszen ezek segítik a banki szolgálatokat is, hogy a gyanús eseteket bejelentsék a pénzügyi hírszerzésnek, és az is fontos, hogy az emberek megértsék a finanszírozásának bűncselekménye, és ez 5-10 évig terjedő börtönbüntetéssel büntethető és akár súlyosabb bűncselekményt is ki lehet szabni. A Párizsi ügyészség például úgy döntött 2015 óta, hogy ö, olyan szankciókat fognak kiszabni, és nem tudom, nem hiszem, hogy esetleg még súlyosabb bűncselekményeket kell kiszabni. Szerintem a jelenlegi kiszabott bűncselekményeket kell láthatóbbá tenni és meg is interjú voltak egyébként, az egyik gonosz titkosítást kihasználják a terroristák. Azt hiszem az utolsó kérdésre biztosítunk lehetőséget. Jaj, elnézést, mondja az elnök asszony, a másik szakértőnknek nem adtuk meg a szót. Bocsánat, dolgozunk, kaptunk alapokat is, az Európol kapott ezzel kapcsolatban pénzügyi forrásokat, mert elég egyedülálló tapasztalata van a fizikai titkosítással kapcsolatban az Egyesült Államokban, hiszen itt a közösségi hálózatok, a médiák szabályozása is bejön a képbe. Köszönöm, elnök asszony. Van néhány kérdésem. Nyilván nem vagyok szakértője a témának. Dától ámla, Ezzel két probléma van. Egyrészt a rossz személyazonosság. Van-e, van-e arról fogalmunk, hogy hány olyan számla létezik, amelynek hamis azonosságú tulajdonosa van. Ezzel is valamit kell csinálnunk. A második adat gyűlik össze. Az Európai Bíróság vajon ezt arányosnak tartja-e majd? Arányosnak ahhoz a veszélyhez, amit kezelni akar? Mert ugye vannak különböző szabályok, aminek meg kell felelni, például azon belül a, az arányosság az egy fontos elv innen jön a kérdés ugye van az a SIS rendszer, ami a határátlépés adatokat tartalmazza a különbözni, illetve ez lehetne az egyik lehetőség, hogy egy hit esetén diszkréten lehet megfigyelni, és a bank személyazonosság fényképpen lehet számlát nyitni online. Mit tehetünk ezzel? de mégsem Riandé úrnak címzem, hanem azoknak, akik a műveleti dolgokkal foglalkoznak. Mit tehetne az Európol jobban, eh, mint amit jelenleg tesz? Emberektől kérdezem. Nincs mikrofon. Még kistyunk. Végezetül az én kérdéseim. Szeretném megköszönni önöknek mindazt, amit eh, elmondtak nekünk a TFTS-ről, illetve egy európai TFTS-nek a, a hasznáról. Miért gondolj, miért, önök szerint a tagállamok miért nem tartják ezt sürgősnek? 2010 óta, sőt már előtte a bizottság tárgyalt erről, és a parlamentnek hála lett a szöveg kevésbé kiegyensúlyozatlan, mint egyébként lett volna miért nem tartják ezt prioritásnak önök szerint? Aztán ami a Bin Laden kérdést illeti, ugye az 500-as, 500 eurós bankjegy, amit Bin Ladennek hívnak sokan, PNR-hez kapcsolódóan a PNR eh, nem tér ki, nem fedi le a magán eh, repülőgépeket, és a chartereket sem. De hát a magánrepülőkkel van nagyobb probléma, ugyanis eh, a magángéppel fog jönni egy szaudi herceg, és nem megy át semmilyen ellenőrzésen, és bármi megtörténhet. Akár Bin Ladenekkel is érkezhet. Én tudok, ismerek olyan országot, ahol ez lehetséges. Európában is. Ami az FIU-kat illeti, vannak olyan FIU-k, amelyek nem férnek hozzá rendőrségi adatokhoz. Aztán azok, vannak olyanok is, amelyek hozzáférnek, és amikor jelentést tesznek, akkor nem történik semmi. E, a máltai FIU például igen komoly nyomozásokat végezett, és a rendőrségnek átadta ajánlásokkal, és a rendőrség pedig az egészet elfektette. Semmi nem történt. És és vált ráadásul a kriptovalutáknak egy központi térsége. E, erről mit gondolnak ennek a, ennek a szabályozásáról. És akkor most beszéljünk a szerencsejáték iparról, ami szintén Máltára jellemző. Ezzel ezzel foglalkozunk? Ezen gondolkozunk? Illetve amikor önök a hatóság, különböző hatóságokkal beszélnek, akkor felmerül ez? a jótékonysági szervezetek szerepéről, és arról, hogy az alacsony költségű terrorizmust finanszírozzák leginkább, de aztán van egy annak mi lesz a következménye az önök együttműködésére? Köszönöm. De vous la parole. Mielőtt megadom a szót önöknek, szeretném üdvözölni a fiatalokat, akik itt megérkeztek és hátul ülnek. A Német Szövetségi Rendőrséget képviselik. Üdvözöljük Önöket! Régebbi a FICOBA, a francia ilyen lista egy olyan rendszer, amely igaziból a figyelmeztetés számlákról, ahol nyilvánvalóan ellenőrzés alatt lehetne keresni, hogyha valaki gyanús, ha meg akarják tudni, hogy az érintett személy, vannak ugye fényképkészítő rendszerek az interneten, személyigazolványt be lehet szken, szkenelni, és így tovább. Lehet és kell is erősíteni. Kicsit több költségvetés, több erőforrás az mindig segít, de Komolyabban? Ez újdonság? Na, de hát komolyabbra fordítva a szót, segítségét mindenki megérti a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez egy olyan prioritás, amelyet továbbra is középpontban kell tartani, a figyelem középpontjában. A TFTS gondolatát megfogalmazta, szükségesek ezek a parlamenti viták. Idővel eljutunk oda, hogy ezek az eszközök kész lesznek, amelyek a regeket kell korlátozni. Az Európai Központi Bankkal is eszmecserét folytatunk. Azt az információt kaptuk, hogy az újonnan nyomott euró 100 eurós bankjegyre, akár 200 eurós bankjegyre sincs szükség, hogyha valaki normál tevékenységet folytat. Ugye volt az egyik ország, amely védi ezt nagyon, azt a például minőségi munkát szeretnénk, amit nem akadályoznak. Az értékeléseken múlik ez, a pénzügyi akció munkacsoport értékezők, de a CRF-ek munkáját nem mindig követi a gyakorlati fellépés. Információ sok témából kaptam kérdéseket, megpróbáltam röviden válaszolni rájuk. Igen, én is csatlakozom a kollégámhoz, és annyit mondanék még, hogy Franciaország azért 1980 óta tiszteletben tartja a, az emberi jogokat, szabadságjogokat, ekkor hozták létre ezt a központi nyilvántartást is. Eleve a, a pénzügyi igazgatás fér hozzá ezekhez az információkhoz. A bankoknak kell elvégezni a munkát, a bankoknak kell ellenőrizni az ügyfeleiket, ismerni kell az ügyfeleiket. Az, AB, az ABC-je ennek, tehát alapvető az, hogy azonosítjuk az ügyfelet, és hogy tényleg tudják igazolni az ügyfél személy azonosságát. Tehát ez az alapvető munka, a pénzmosás elleni rendelkezésekben is benne van, tehát az a fontos, hogy az a Fikoba adatai eleve megbízhatóak legyenek és ezek közvetlenül kapcsolódnak más fiskális adatokhoz. Ugye mindenki elvégzi az adóbevallását, benyújtja az adóbevallását, ott szerepelnek a személyi adatai, a lakcíme, és így tovább, és akkor így megbízhatóvá lehet tenni a FICOBA adatait. Itt most nem arról van szó, hogy hozunk létre egy ugyanilyen nyilvántartást európai szinten, hanem arról, hogy az ötödik irányelvet alkalmazzuk, minden egyes európai tagállamban legyen egy ilyen nyilvántartás, és azt mondhatjuk, hogy igen, hogyha messzebb, távolabb, tovább szeretnének menni, még hatékonyabb eszközt létrehozni, akkor, hogyha megvannak ezek a nemzeti struktúrák, akkor ezeket kössék össze. Tehát, ha én lekérdezést futtatok a francia fikobában, akkor megkapom az információt, hogyha az érintett személynek, akire rákérdeztem, Franciaországon kívül, Belgiumban vagy Hollandiában is van számlája. Mert manapság ez bonyolultabban megy hogyha hatékonyabb struktúrákat akarnak, akkor ezt meg lehet tenni ma néha meghoznak bizonyos döntéseket, de nem mindig lehet, például adott személyekkel kapcsolatban nem mindig lehet megtudni, hogy most akkor hol van bankszemleje az illetőnek, és nem mindig csak a bankszemlekről van szó. Tehát nem csak a terrorizmus ellenes harc miatt fontos, hanem az adócsalás, adóelkerülés miatt elleni küzdelemben is fontos, hogy legyen ilyen nyilvántartás és együttműködés. A bankokat kérjük tehát, hogy küldjék el ugye más országoknak az információt a külföldi bankszámla tulajdonosokról. Ez nyilván hatalmas információ, amely, amelyet küldözgetnek ide-oda. Hát ehelyett elég lenne a központi nyilvántartásokat összekötni, és akkor meg lehet látni, hogy X úrnak van-e bankszámlája ilyen és ilyen országban, és azt bejelentette-e, vagy sem nyilván a szabadságjogok védelmével világosan próbáljunk meg valamit megszervezni, és integrálni ezeket az elemeket a fikobába, ami javítja a minőségét. Most egyelőre a számla tulajdonosról van ö, információ, de a meghatalmazottakról nincs. Ugye azt is tudni kell, például a terroristák esetében, hogy ki fér hozzá az adott számlához, kinek van meghatalmazása, nem csak a tulajdonos személyét kell ismerni. Aztán ugye a kártyák, hogy hány kártyát regisztráltak egy adott bankszámlához, ez sem érhető még el a Fikoba nyilvántartásban. Most, hogy rákérdeztek erre, lehet, tudunk adni részleteket, hogy hogyan lehetne még gazdagítani az információkat. Ami az online számlákat illeti, ezekre is vonatkozik a pénzmosás elleni jogszabály, és nyilván azok is, akik online bankszámlát nyitnak, ugyanolyan szabályoknak kell, hogy standardok is, amelyeket teljesíteni kell. Tehát ezeket mindenképpen be kell tartatni, hogy elkerüljük azt, hogy kapunk egy ilyen üzenetet, hogy na, mosolyogjon a fényképen, most nyit bankszámlát. Az FTP miért nem éges? tehát valamit hatékonyabbá kellene tenni, lehet, hogy egy kicsit kevésbé ambiciózussá ebben a szakaszban. Hát, hogyha az Európa költségvetését sikerül növelni, akkor talán még lehet forrásokat találni egy ilyen konkrét program kidolgozására is, amelyről azt mondják, hogy szükség van. Hát igen, mondjuk, hogy most akkor az összes elnököt mindenkit ellenőrizni kell, de hát azért tényleg itt van egy, ez egy fegyver a kezünkben, ha ellenőrizzük ezeket a járatokat, például ugye a vám hatóságok tudják ezt ellenőrizni, ahol ugye be kell vallani, hogy most 10 ezer eurónál több van nálam, vagy nem. Hogyha 10 ezer eurónál több van, akkor azt be kell vallani, tenni, lenni, akkor már léphetünk. És egy utolsó szó a PNR-rel kapcsolatban, ugye vannak pénzügyi információk is, amiket itt, ide lehetne tenni, tehát még a PNR programban is lehetne javítani aztán azt, hogy a rendőri szervek, az igazságszolgáltatások hogyan kapnak itatást, is el van árasztva, és kellene, hogy szakszolgálatok legyenek, amelyek megkapják a szükséges erőforrásokat. Én tudom, hogy például, hogyha külföldön akartunk vizsgálódni, akkor azt mondták a rendőri szervek, hogy jaj,